Buongiorno. Jó napot kívánok. Buongiorno. Così, in occasione della prima riunione eh, realmente operativa. Nos, az első valódi ülésén a Környezetvédelmi Szakbizottságnak néhány perces késedelemmel indulunk, de a következő alkalommal már azt kellene elérnünk, hogy időben tudjuk kezdeni az ülést. Kezdem is a napi rendel. Az első pont a napi rend elfogadása. Ha nincsenek megjegyzések, akkor a napi rend tervezetet elfogadottnak tekinthetjük módosítások nélkül. Most egy sor közleményt szeretnék bejelenteni. Az első a tolmácsolásra vonatkozik. Ma 23 nyelven áll rendelkezésre a tolmácsolás, és szeretném önöket tájékoztatni, hogy a többnyelvűség megközelítése alapján, amely az Európai Parlament tevékenységét jellemzi, mindig arra fogunk törekedni, hogy a lehető legtöbb nyelven álljon rendelkezés a tolmácsolás itt a szakbizottságunkban. Persze mindez a fordítók, tolmácsok rendelkezése állásától is függ. Olykor olyan termekben kényszerülünk ülést tartani, ahol nincs elegendő szemú tolmácskabin. Nos, ott megtörténhet, hogy egyes nyelvek hiányozni fognak majd. Mivel csökkentenünk kell a költségeket, azt kérem a szakbizottság valamennyi tagjától, hogy amennyiben nincsenek jelen az egyik ülésen, értesítsék erről a titkárságot megfelelő időben, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló nyelvek számát csökkenteni tudjuk. Így módon a költségeket és a tanácsok munkaterhelését is csökkenteni lehet. A második közleményem a webstreamingre, az ülés közvetítésére vonatkozik. Továbbra is úgy zajlik az ülés, ahogyan eddig, tehát a weben nyomon követhető. Ahogyan tudják, a Környezetvédelmi Szakbizottság vezeti azt a projektet, amelynek célja a papír felhasználásának csökkentése itt az Európai Parlamentben. Ebben az esetben is tehát amennyiben vannak olyan tagjai a szakbizottságnak, akik úgy döntenek, hogy nincs szükségük a papír alapú dokumentumra, hanem elegendő, hogyha elektronikus formában kapják meg az adott dokumentumot, amely egyébként a szakbizottság honlapján hozzáférhető, akkor felkérem ezeket a kollégákat, akik tehát nem akarnak papír alapú dokumentumot kézhez kapni, értesítsék erről a titkárságot. Egyéb közlemények, már ami a szakbizottságban a tagok üdvözlését illeti, illetve az új információkat, ez megtalálható mindenki asztalán különböző nyelveken, mindenkinek az anyanyelvén, ezt kiosztottuk, és tartalmaz ez a csomag egy bevezetést a környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakbizottság munkájával kapcsolatosan, valamint a jogalkotási folyamat tal kapcsolatos tudnivalókat is tartalmaz az Európai Parlamentben. Ezen kívül azon tevékenységekről is számot ad, amelyet a nyolcadik ciklus során fogunk végezni. Ezen dokumentum, vagy ez a csomag elektronikus verziója a szakbizottságunk honlapján mai naptól hozzáférhető. A további közlemény egy örvendetes bejelentés, ahogyan általában zajlott eddig is. Ma délután 15 perccel a délután ülés kezdete előtt, tehát 14 óra 45 perckor a családi fotó elkészítésére kerül sor, tehát a szakbizottság tagjairól készítünk képet. Kérem, hogy mindenki jelenjen meg, mindenki csípje ki magát, hogy aztán el tudjuk készíteni ezt a family fotót, ezt a családi fotót, amelyet majd számos alkalommal használunk. Ezt a fotót itt ebben a teremben fogjuk készíteni, amikor a, ahol is a szakbizottság ülésezik. A következő ülésünket szeptember 3-án tartjuk, 9-től 12.30-ig, illetve 15-től 18.30-ig, még a szeptember 4-i ülésünket töröltük. Azt hiszem, hogy így át is léphetünk a napirend következő pontjára. Ez a következő pont a koordinátorok ajánlásaival kapcsolatos közlemények. Július 14-én Strasbourgban üléseztünk, üléseztek a koordinátorok. Ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét mindenkinek kiküldtük most hozzáférhető az ülés feljai között, mivel nem kaptam megjegyzéseket a koordinátoroktól, illetve a politikai frakcióktól, ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekinthetjük, mindenki rendelkezésére áll, tehát elektronikus formában a szakbizottság honlapján az üléssel kapcsolatos fájlok között. Most pedig át is lépek a napirend következő pontjára, amely az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évére vonatkozó költségvetés az Európai Bizottság vonatkozásában mivel a Költségvetési Szakbizottságban már tapasztalatokkal jelentkezem ezen területen, hiszen az elmúlt években általános jelentéstevője voltam a költségvetésnek, azt kérték tőlem a kollégák, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottság nevében készítsem el az ezzel kapcsolatos jelentést. Tegnap elektronikus postán kiküldtük, de csupán angol nyelven, mivel hogy nem állt elég idő rendelkezésre a fordításra. Tehát most folytatom ezen véleménytervezet bemutatásával, amelyet a Költségvetési Szakbizottság részére készítettünk a 2015-ös költségvetés kapcsán. Ebben a véleménytervezetben először is arról szólok, hogy milyen kifizetési előirányzatok vannak illetve költségvetési előirányzatok, mivel a kötelezettségvállalások mindig nagyobb összegűek, mint a kifizetések, ez azzal járt, hogy évről évre növekedtek a RAL-ok, -ok, a rest a liquidé tételek, tehát azok a tételek, amelyeket az adott évben nem fizettek ki, és ezek évről évre halmozódnak, és még kifizetésre várnak. A költségvetés területén azonosítottuk, hogy melyek azok a tételek, amelyek a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. És azt is kiemeltük, hogy különös egyes programok esetében fennáll annak a kockázata, hogy korlátozottak a kifizetési előirányzatok, a hetes pontban tüntettük fel a live programra vonatkozóan, a, hogy az előző év költségvetéséhez képest van egy 23,3 milliós növekmény, és 7,2 milliós az éghajlatváltozásra, az előző a környezetre. A környezetre illetve az éghajlatváltozás a szent növekmény elegendő lesz-e valamennyi igény fedezésére 2015-ben. A környezetre szent összegnél úgy tűnik, hogy hiányzik a megfelelő összeg, amely a 2015-ös igények valamennyiét fedezni. Ez azt jelenteni, hogy 2015. októberétől az erre vonatkozó költségvetési sorban lenne egy hiány a kifizetések esetében. Ezért azt kértük a véleménytől, az Európai véleményben az Európai Bizottságtól, illetve a tanácstól, hogy biztosítsák, hogy elegendő források álljanak rendelkezésre a költségvetésben, akár módosítás révén, oly módon, hogy a környezetre vonatkozó programok megfelelően tudjanak haladni 2015 folyamán, anélkül, hogy ezeknek meg kellene rekedniük forrás hiány okán. Más témák, amiket ebben a véleményben kiemeltünk, ezek az ügynökségre, vonat, ügynökségekre vonatkoznak, létezik a bizottság komplex programjára vonatkozóan egy projekt, amely arra vonatkozik, hogy 5 év során 5%-kal csökkentsük a személyzetet a bizottság valamennyi szolgálatában, beleértve az ügynökségeket is. Ez azzal a kockázattal jár, hogy egyes nehézségek merülhetnek fel bizonyos ügynökségeknél, különösen azoknál, amelyek tevékenysége a külső tevékenységekkel is összekapcsolódik. Tehát forrásaik egy része nem a költségvetés, a bizottság költségvetéséből, illetve az Európai Unió költségvetéséből származik, hanem forrásaik egy része közvetlenül a vállalatoktól származik az ügynökségek tevékenységének fejében. Nos, ez egyes, tevékenység, egyes ügynökségek tevékenységeit fenyegetheti ez a ö, személyzet csökkentés. Két ügynökségre utaltunk, amelyek esetében nehézségek léphetnek fel e tekintetben, hogyha ö, csökkentenék a ö, nekik szent forrásokat. A Környezetvédelmi Szakbizottság a pilot projekteknek és az előkészítő felépéseknek is nagy jelentőséget tulajdonít, hiszen ezek későbbi jogszabályokat készíthetnek elő. Éppen ezért kiemelném, hogy ezek az útörő projektek, illetve az előkészítő fellépések, amelyeket a mi szakbizottságunk programjához vagy hatásköréhez sorolhatunk. Nos, nagyon fontos, hogy ezeket 2015-ben is megfelelően finanszírozzák. Ez lenne tehát nagy vonalakban a vélemény, amit most önöknek bemutattam, és azonnal meg is adom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, François Kazanának adom meg a szót, a az a Környezetvédelmi Főigazgatóság pénzügyi unitjától. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán néhány szó, hiszen itt most egy új bizottságról van szó, a környezetvédelmi költségvetésről. Nos, ami a kötelezettségvárásokat illeti, ez némileg kevesebb, mint 500 millió a 2015-ös évre vonatkozóan, és a kifizetéseket illetően 400 milliótól kissé kevesebb összegről van szó erre az évre vonatkozóan. Itt 146 milliárdról beszélünk, kötelezettségvállások, illetve kifizetések szintjén és hasonló összeg, összegről van szó. Nos, a környezetvédelmi és az éghajlatváltozásra szánt összegek esetében a regionális alapok, a kutatási politika, a külső kapcsolatok politikai esetében is még nincsenek pontos összegek, de körülbelül úgy becsüljük, hogy az önök a 15%-ot kap majd a költségvetésből, és egy nyomon követhetőségi rendszert vezetünk be az éghajlatváltozás területén, valamint a biodiverzitás megőrzésének területén is. Ez a környezetvédelmi költségvetés 80-85%-ban a LIFE programra megy el, és a nemzetközi szervezetek hozzájárulását is megemlíthetem valamint az ügynökségek hozzájárulását, ahogyan az elnök úr is említette a pilot projektek és az előkészítő fellépések esetében. 2015-ben az Európai Bizottság költségvetési javaslata a éves pénzügyi program irányvonalát követi, valamint azt a döntést, amelyet az ügynökségek, a kopehágai ügynökség kiadásaira szentünk tehát itt követjük a kötelezettségvállalásokat, amelyeket az ilyenfajta ügynökségekkel kapcsolatosan vállaltunk. 2015-ös évre van néhány aggodalmunk, ami a kifizetések szintjét illeti, ahogyan az elnök úr is említette. Az igényekhez képest úgy véljük, hogy októbertől kezdődően nehézségek léphetnek fel a kifizetésekben, és esetlegesen transferekre lesz szükség más költségvetési sorokból. De az egész Európai Bizottság ebben a helyzetben van, ezt tudni kell. A második fontos pont 2015-re vonatkozóan a vegyanyagok ügynökségére vonatkozik, amelynek székhelye Helsinki-ben van, a biocidanyagok esetében a az ügynökségek, ügynökség hozzájárulásának egyrészt a vegyipar díjaiból származik, és ez sokkal alacsonyabb, mint ahogyan azt terveztük 2013-ban és 2014-ben. Segítségre volt szüksége, szüksége az ügynökségnek, 2015-ben úgy, új fent ez lesz a helyzet, tehát ez szerűvé válik ez a probléma, és meg kell próbálni megoldást, tartós megoldást találni erre a problémára. Egy másik fontos dolog 2015 vonatkozásában, hogy ez lesz a második éve a több éves pénzügyi keret megvalósításának, de valójában ez az első év, amikor ez a keret működik. Két új elemmel, az egyik a programok nagy részének, a live program nagy részének átruházása egy végrehajtó ügynökségre. Ez a kis- és középvállalkozások ügynöksége, és a második új elem, hogy első ízben fordulunk a pénzügyi eszközökhöz, amelyeket az Európai Beruházási Bank kezel. Itt utalhatok az éghajlatváltozás, illetve a biodiverzitás kapcsán foganatosított intézkedésekre. Ezek tehát a fő elemek a költségvetéssel kapcsolatosan. Talán átadom a szót kollégámnak a Szankó részéről, aki a Szankó költségvetéséről szól majd. Köszönöm. Most ami a közegészségügyet és a fogyasztóvédelmet illeti, valamint az állat és növény egészségügyet, itt 476 millióról van szó kötelezettségvárások szintjén, amely megoszlik a közegészségügy, az állategészségügy és növényegészségügy között. Három ügynökség tartozik ide, az ECDC, az EFSA és az EMA. Ami a kötelezettségvállásokat illeti, ennek az összege megfelel a több éves pénzügyi keret második évének, annak eldöntött formájában a közegészségügy, illetve az állategészségügy vonatkozásában, ami a három szabályozó ügynökséget illeti, a kötelezettségvállások összege annak felel meg, amely szerepel a bizottság júliusi, 2013. júliusi döntésében. Ami pedig a kifizetéseket illeti, ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint kollégám, a Környezetvédelmi Főigazgatóság részéről, tehát az összegek korlátozottak, így tehát az év vége felé előfordulhat, hogy kisebb problémák lépnek fel a kifizetések területén, de nagyon sok minden függ az ütemtervtől, a költségvetés végrehajtásának ütemtervétől. Nem biztos, hogy a kifizetségvállalásokra ugyanabban az időben van szükség, tehát meglátjuk, hogy a végrehajtás hogyan alakul majd, illetve ennek ütemterve. A szabályozó ügynökségeket illetően, illetve ezek személyzetét illetően tudjuk, hogy a bizottság valóban úgy döntött, hogy egy százalékot fog vágni a szabályozó ügynökségek létszámából, de ezt a vágást a három szabályozó ügynökségre, az lcdc re az efsa és az IMER-ra egyaránt alkalmazták. Elnök, köszönöm. Most uh, láthatjuk, hogy uh, Rui téma képviselőkért szót. Yes, uh, thank you, Chair. And... Köszönöm szépen, elnök úr, és, és nagyon köszönöm a beszámolót, gratulálok. Néhány dolgot szeretnénk megemlíteni, eh, reflektálva az ön által elmondottakra, illetve a bizottság képviselőjére és eh, a kifizetésekkel kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy a bizottság eh, fókuszáltan igyekszik majd a kifizetéseket bonyolítani, hogy a hiányosságokat meg lehessen szüntetni. Én nagyon üdvözlöm az ügynökségek szerepét is, különösen ami a KKV-kat illeti, ugyanis ezáltal a vállalkozást lehet serkenteni, és ez nagyon fontos dolog, különösen a környezetvédelem területén a zöld technológiák tekintetében vezető szerepet játszhatnak. Üdvözlöm ezen kívül az Európai Befektetési eh, Beruházási Bank szerepét is, amely innovatív termékeket finanszírozhat, a természetes tőke, finanszírozási eszközöket. A DG Sanko képviselőjét is üdvözlöm, nagyon jó, hogy itt van eh, közöttünk, ugyanis engem eh, aggaszt az állatjárványok kapcsán rendelkezésre álló hiányos források, például a sertéspest is kapcsán is egy komoly hiányosság mutatkozik a kifizetések területén. Ezeket szeretem volna csak röviden megemlíteni. Köszönöm. Szia, Mr. Goethe. Köszönöm. Következő hozzászóló. Sie als Berichterstatter für den az MV jelentéstevőjeként néhány hét hete, hetes idő áll csak rendelkezésre, ami az ünnökségeket illeti. Itt a következő a helyzet. Egyre több feladatot kapnak ezek az ügynökségek, ugyanakkor viszont a finanszírozás elmarad. És 5 százalékos elmaradás figyelhető meg, különösen ami a személyzeti kiadásokat illeti. Ezt már többször megvitattuk, Jutta Haug, mint felelős tevő is érintette ezt a témát, és ez a probléma változatlanul fennáll. Úgyhogy a kér, kérésem a jövőre nézve az, hogy ezt vegyük komolyabban, és mindig is felmerül ez a téma, hogy az igények és a valóság köszönő viszonyban sincs egymással, úgyhogy a mostani ciklusban talán rugalmasabban kéne kezelni ezt a kérdést. És vannak olyan vállalatok, amelyek új termékeket akarnak regisztráltatni az EMA-nál, vagy más ügynökségnél, és ezért díjat kell fizetniük. Tehát ezeket az igényeket is megfelelően kellene kezelni és megfelelő finanszírozással kell az ügynökségeket ellátni. Köszönöm, következő hozzászóló. Mr. Chairman uh, Köszönöm, elnök úr. Hadd gratuláljak önnek is az első jelentéséhez a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Két kérdésem van. Költségvetési tárgyúak. A bizottságtól szeretném hallani a választ. Az első a biodiverzitásra vonatkozik. A köz, közleményük alapján a bizottság úgy számított, hogy 5,8 milliárd euróra lesz szükség évente arra, hogy ezt a célt elírják, elérik, amelyet eh, a biodiverzitási stratégiában is leírtak. Benyújtottam néhány írásbeli kérdést még a választási szünet előtt, Elég megdöbbentő válaszokat kaptam. Nem az európai ö, ö, költségvetésről kérdeztem, mert az átlátható, hanem a biodiverzitásra vonatkozó költségvetések erről érdeklődtem tagállami szinten. A két teljesen egyértelmű. A bizottságnak fogalma sincs arról, hogy az egyes tagállamokban milyen költségvetést fordítanak a biodiverzitásra. A bizottságtól tehát azt kérdezném, hogy mi a következő hogyan szerezzük be a biodiverzitási célkitűzéseket, mert a 3,46 milliárd euró 7 évre lemondva, az még egy évre sem elég Európában. És nagyon egyértelmű, hogy a biodiverzitásra vonatkozó felelősséget nem tudjuk átvállalni a tagállamoktól. Tehát a bizottság jó lenne, ha elmagyarázná, hogy mit kép, kép, képes tenni, és hogyan tud nyomást gyakorolni a tagállamokra a biodiverzitás ügyében. A második kérdésem pedig a mezőgazdasági környezetre vonatkozik. Tavaly az ALDE frakcióval együtt, együtt benyújtottam egy javaslatot, hogy beindítsuk ezeknek a tartalékoknak a felsz, felszabadítását 2,5 milliárd euró érdékében évente a, környezet, a mezőgazdasági környezetvédelm ügy, terén. Nem tudom, hogy ez az összeg idén mennyi, de szerintem nem sokkal kevesebb a 2,5 milliárdnál. Hogyha ezt a 7 évre lebontjuk, akkor nagyon nagy különbségeket láthatunk. Az Európai Számvevőszék szerint a az évi 2,5 milliárd euró környezetvédelmi hatásait nem ismeri senki sem. Lehet, hogy nagyon korlátozott az egész. Tavaly én azt akartam elérni, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottságban, hogy a mezőgazdasági környezetvédelmi költségvetés 10%-át tegyük tartalékba, és akkor szabadítsuk, szabadítsuk fel, amikor a környezetvédelmi hatásokat a tagállamok vagy az Európai Bizottság kimutatja. Mi történt tavaly óta? Milyen fejlemények voltak? Mert szerintem nem kéne olyan sokat költeni olyan dologra, aminek olyan, olyan nagyon kevés összefüggése van a költségvetése. Köszönöm. Adesso la parola. Most uh, Kirling képviselőasszonynak adok szót. Um, Köszönöm szépen, én is szeretnék gratulálni, hogy ilyen gyorsan hallottunk ezt a beszámolást. Ezt nagyon még nem volt időm áttanulmányozni, csak néhány dolgot szeretnék röviden felvetni. Először is szerintem valahol el kéne ismerni, hogy a tagállamok kormányait egyre nagyobb nyomás terheli, hogy a költségvetési államháztartási ügyeiket megfelelő kézben tartsák. És ezt valahol nyugtáznunk kéne, hiszen nem lehet azt mondani, hogy a környezetvédelmi költségvetést ettől tesszük függővé, hiszen a költségvetés egyéb részeihez hasonlóan ezt is összességében kell vizsgálni, és a tekintetben én nagyobb szigort szeretnék látni, egy feszesebb szöveget, ugyanis minden egyes szakbizottság a saját ügyét tartja nyilvánvalóan a legfontosabbnak, és saját érdekeit igyek, igyekszik védeni. Viszont azzal is tisztában kell lennünk, hogy vannak olyan szempontok, amelyek kisebb prioritást élveznek. És amikor a jogalkotásról beszélünk a szakbizottságunkban, akkor nagyon gyakran elhangzik a költségvetési semleges hatás, ez azonban azt is jelenti, hogy az ügynökségek nem feltétlenül tudják megfelelően ellátni a feladatkörüket. Tehát nem tudom, hogy ez a bizonyos költségvetési semlegesség eh, mennyire üdvözlendő, különös tekintettel arra, hogy az ügynökségek milyen feladatokat látnak el, lehet, hogy olyanokat is, amely nem kellene, hogy hozzájuk tartozzon. Tehát végig kéne gondolni, hogy az ügynökségek eh, terhelése így rendben van-e. Én mindenféleképpen szeretném, hogyha alternatív megtakarításokról is szót ejtenénk az ügynökségek kapcsán. Itt beszéltünk az 5%-os személyzeti kiadás csökkentésről, úgyhogy ezen vonalak mentén szeretnék majd néhány módosítót elkészíteni. Köszönöm. Grazie, adesso la parola. Köszönöm. Leinen képviselő kapszót. Köszönöm szépen. Az EU-nak több felelőssége, feladata is van a nemzetközi éghajlat változás kapcsán. Az elmúlt hónapokban azonban azt hallottuk, hogy bizonyos pénzügyi megszorítások érvényesülnek ezen a területen. Ezeket kéne ismét áttekinteni. Rossz asszony? Köszönöm, elnök úr. Az ügynökök problémájára térnék vissza. Jobban ismerem a londoni gyógyszerügynökséget, erről szólnék. Itt több éve láthatjuk, hogy egyre több felelősséget, egyre több feladatot kap ez az ügynökség, gyakran nehezeket is, amelyek különlegesen fontosak. Nem hiszem, hogy ott lehetne elvenni tőle ezeket a felelősségeket, hiszen itt a farmakovigilanciáról is szó, szó van, vagy a piaci engedélyezési folyamatokról. Tudjuk, hogy számos gyógyszer van többek között az innovatív gyógyszerek, amelyeknek mindenféleképpen át kell menniük a kötelező engedélyezési folyamaton itt az Európai Ügynökségnél. Minden egyes évben harcolnunk kell a költségvetésért, hogy valóban láthassuk, hogy megvan az ügynökségnek a szükséges költségvetése, és tudjuk, hogy egyre több munkája van ennek az ügynökségnek, és mindig azt kérjük tőlük, hogy egyre gyorsabban dolgozzanak. Tehát figyeljünk valóban oda, talán vannak olyan ügynökségek, ahol lehet költségeket csökkenteni, de bizonyosan nem az Európai Gyógyszerügynökségnél. Tehát valóban figyelnünk kell arra, hogy ennek az ügynökségnek olyan költségvetése legyen, amely biztosítani tudja valamennyi európai polgár számára, hogy a közegészségügy szintje javuljon, ugyanakkor garantálni tudja a biztonságot a gyógyszerek tekintetében. Elnök, köszönöm. Eh, Eckhout képviselő következik. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm a véleményét, és egyszerű kérdésem van. Eh, legutóbb, amikor Jutta Haug szólalt fel, mindig elmondta, hogy vissza kell állítani a költségvetési tervezetet. Nagyon sok módosítást nyújtottak be a költségvetési tervezethez. Az előadótól most azt kérdezném, hogy vajon ugyanazt akarja tenni, vagy, ezt, vagy a tagoktól, a képviselőktől várja ezt mivel nincs több hozzászóló, egyrészt én adok válaszokat, aztán azt kérem a bizottságtól, hogy egészítsék ki válaszaimat. Nyilvánvaló, hogy ahogyan mindig is csináltuk, a bizottság által készített költségvetés tervezett kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket is tartalmaz, a tanács részéről gyakran a kifizetések szintjét óhatják csökkenteni annak érdekében, hogy a költségvetés általános szintje megfelelő legyen. Gyakran nem vetnek számot a specifikus igényekkel az egyes programokat illetően, hanem egész egyszerűen azt akarják, hogy a költségvetések szintje csökkenjék. Ezzel szemben a bizottság előrejelzése egy súlyozott előrejelzés, amely számot vet az igényekkel az egyes programok esetében, amelyeket az ügynökségek folytatnak, vagy az egyes programokon belüli igényekkel. Éppen ezért észszerű módon benyújtom majd az összes módosítót, hogy a, költségveti, a költségvetési tervezet szintjét a bizottság javaslatának szintjére vigyük vissza, és aztán a költségvetési tárgyalások folyamán a költségvetési szakbizottság megpróbál majd tárgyalni a tanácssal, és a végén az egyeztetés során megpróbál egyetértésre jutni. Itt specifikus kérdések merültek még fel, tehát ezért megadom a szót a bizottság képviselőjének, hogy a hatásköréikbe tartozó kérdésekre válaszolni tudjanak. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésre válaszolnék, amelyek felvetődtek a biodiverzitás kapcsán és a környezetvédelmi kérdések kapcsán. Nos, ami a biodiverzitást illeti, és a jéghegy ezen rejtett csúcsát illetően a bizottság itt már két éve létrehozott egy nyomon követhetőségi rendszert ezen kiadások tekintetében az egész költségvetésben, ami a tagállamok költségvetését illeti. Amit a bizottság tehet, és amit egyébként a szemvevőszék is ajánlott a biodiverzitással kapcsolatos jelentésében, hogy a tagállamok számoljanak be ezen kiadásokról, és kér egy módszertant a tagállamoktól, amely lehetővé teszi, hogy ezen jelentések következetesek legyenek. Nem tudom, hogy a bizottság mit tehetne még többet a tagállamokkal szemben, ami pedig az agrialimentáris intézkedéseket illeti, azt hiszem, hogy üdvözölhetünk egy utóbbi fejleményt a költségvetésben, hiszen itt eddig a szabályosságról elmozdultunk a teljesítményértékelés és ezen kiadások valódi kihatásának értékelése irányába. A szemvevőszék egyre több speciális jelentést készít, az élelmiszeri mezőgazdasági intézkedések kapcsán, a biodiverzitás kapcsán, és a vízügy, a közös mezőgazdasági politika kiadásai tárgyában, valamint az éghajlatváltozásra fordított kiadások tárgyában. Még mindig nem értünk egyet. Mindig a számvevőszég ajánlásaival, illetve jelentés készítésével, Követjük a szemvevőszék ajánlásait, és bizonyosan ö, követjük azt, hogy hogyan valósultak meg a szemvevőszék ajánlásai. Egyébként ezt majd bemutatjuk az önök bizottság, illetve a parlament előtt is. Az éghajlatváltozási kötelezettségvállalások finanszírozását illetően az éghajlatváltozási főigazgatóságbeli kollégámnak adnám meg a szót. Um, Köszönöm szépen, elnök úr éves befizetéseket eszközölünk, azt a titkárság majd megmutatja. Befizetünk a, az ENSZ klímaváltozási bizottságába is, a Kyoto protokollba is, valamint a kibocsátási jegyzetekben is. A Bécsi Egyezményben és a Montreali protokollban is összesen 800-800 milliós évi befizetésről beszélünk 2014-ben. Ezeket már kifizettük, és biztosítatok mindenkit, hogy ugyanezeket az összeget is kifizetjük jövőre, akkor, hogyha a javaslatok szerinti költségvetés megmarad. Köszönöm, elnök úr. Rego. And if I És hadd válaszoljak a a vonatkozó kérdésre. A pénzügyi keretet idén június 7-én adták ki. Ez az a dokumentum, amely rögzíti a szabályokat és a kiadható költségeket az állatbetegségek felszámolására, és a tagállamokon múlik, hogy időben bevezessék a programjaikat. Ez egy éves rendszer, amelynek a finanszírozását az elismert állatbetegségek között sorolják föl. Köszönöm. Grazie, grazie a tutti Köszönöm, köszönöm valamennyiüknek a felszólásokat, a hozzájárulást, most pedig az terv, ahogyan tudják. Ebben az évben a költségvetés eljárás sokkal rövidebb a választási évre tekintettel, tehát rövidek a rendelkezésünkre álló idők. A költségvetési módosítók benyújtásának határideje tehát július 24 holnap 16 óra. A módosítók benyújtásának határideje a véleményhez, amelyeket kizárólag angol nyelven fognak benyújtani. A szavazásra szeptember 3-án kerül sor ezen módosítókról itt a szakbizottságon belül. Még van egy dolog, amit hozzá kell fűznöm, a pilot projektekre és az előkészítő fellépésekre vonatkozó módosítókat költségvetési módosítók formájában kell benyújtani holnap délután 16 óráig. Azt hiszem, hogy most át is térhetünk a következő napi rendi pontra, mégpedig az ENSZ klímacsúcs találkozó előkészítő, előkészítéséről van szó 2014. szeptemberében, ahogyan tudják, 2013. szeptemberében Ban Ki-moon az ENSZ főtitkára csúcs találkozót tart az éghajlatváltozás kapcsán. Ezt a csúcs találkozót azért szervezték meg, hogy a politikai kötelezettségvárást erősítsék az éghalat konferencia kapcsán, amelyre Límában és Párizsban kerül sor 2014. decemberében, illetve 2015-ben. Az ENSZ főtitkára meghívta a kormányokat, a civil társadalmat, és felhívta őket arra, hogy ambiciózus projekteket javasoljanak ezen csúcs találkozón, annak érdekében, hogy elérhessük az éghajlatváltozással kapcsolatos célokat. Itt van velünk az éghajlatváltozási főigazgatóság főigazgatója George Debeke az Európai Bizottság képviseletében, aki bemutatja majd nekünk, hogy hogyan is állnak ezen munkálatok ezen éghajlatváltozási csúcs előkészítése során, és válaszol majd azokra a kérdésekre, amelyeket a Környezetvédelmi Szakbizottság tagjai feltesznek. Meg is adom önnek a szót, hogy 10-15 percben, percben Joss de Becke főigazgató úr mutassa be ezt a témát, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek az új ENVI szakbizottság első ülésen, és mint ahogy ön is említette, ez egy nagyon fontos, nagy befolyással bíró szakbizottság volt korábban is, és nagy örömmel állunk a további együttműködés elé. Ami a bankimon főtitkár által kezdeményezett csúcs találkozót illeti, először is azt fontos hangsúlyozni, hogy a nemzetközi klímaváltozási tárgyalások során ez milyen milyen helyet foglal el a kopenhágai folyamat tekintetében. A párizsi megállapodás remélhetőleg 2015. decemberében tető alá eh, kerül. Mi történhet a most eh, javasolt csúcs találkozón? Ez nagyon fontos lesz a nemzetközi megállapodás szempontjából. Néhány szót engedjenek meg eh, arról, hogy hogyan áll az új nemzetközi éghajlatvédelmi megállapodás. Az IPCC jelentésben, ami 2013-ban jelent meg, számos vélemény jelent meg, szerint az üvegházhatású gázok kibocsátását mindenféleképpen kézben kell tartani, mert egyébként 2,5, illetve 47 százalékkal magasabb hőmérsékleti átlagok várhatók 2050-re a most számítottakhoz képest, tehát arra kell törekedni, hogy legalább két Celsius fokkal csökkenteni kéne az átlag hőmérsékletet, mint ahogy ez az éghajlatváltozási megállapodás kapcsán már, megállapod, már kitűzésre került. 2015-ig, tehát az új megállapodás ezt a hőmérséklet emelkedést hivatott két Celsius fokra korlátozni. Nagyon fontos minden ország számára, hogy ez a megállapodás első alkalommal az összes aláíró fél számára kötelező érvényű lesz, és nem csak az úgynevezett egyes melléklet szerinti aláíró felekre vonatkozik majd ami még 1992-re datálódik. Az EU-nak e tekintetben továbbra is fenn kell tartani vezető szerepét az ambiciózus eredmény elérése érdekében, és ebben az összes fontos gazdaságnak részt kell vennie. Tavaly Varsóban megállapodtunk abban, hogy a legnagyobb gazdaságok majd hozzájárulnak és megteszik az ajánlásaikat a megalapodáshoz 2015 márciusáig, ami további 7-8 hónapot tesz lehetővé ahhoz, hogy ezt a két százalékos, illetve két Celsius fokos korlátozást be tudjuk építeni a megállapodásba. A 2020-as keret vitája jelenleg folyik, és remélhetőleg idén októberben az ezzel kapcsolatos folyamatok lezárhatók. az Egyesült Államokban már új rendelet, új jogszabály születik a nukleáris erőművekre vonatkozóan. Üdvözlendő lépések történtek és történnek Kínában is, valamint Japánban, Indiában, Brazíliában, Dél-Afrikában, Kanadában, de még ezeknek az országoknak meg kell erősteniük hogy 2015 első negyedévében bizonyos javaslatok állnak elő, még a megállapodás véglegesítése előtt. Kulcsfontosságú lépés lesz tehát a mostani csúcstalálkozó a tárgyalások következő fordulója szempontjából, amely idén decemberben Limában folytatódik majd a Párizsi konferenciát megelőzően. Annak ellenére, hogy az ENSZ főtitkára által kezdeményezett csúcstalálkozó eh, gyakorlatilag elkülönül az említett folyamattól és tárgyalásoktól, mindenféleképpen azonban fontos hatása lesz. Éppen ezért eh, a főtitkár eh, arra szólítja fel a világ vezetőit, hogy vegyenek részt ezen a csúcs találkozón, és tegyenek fontos és bátor vállalásokat, az összes fontos gazdaságnak be kell mutatnia kötelezettség vállalását, elkötelezettségét a 2015-ös célok tekintetében, és támogatniuk kell a szegényebb országokat ebben a folyamatban. Az EU-t Barozó elnök úr fogja képviselni, illetve több állam és kormányfő, Hetegárt biztos úr is jelen lesz, illetve számos környezetvédelmi miniszter is részt vesz. Több mint száz állam és kormányfő lesz jelen várhatóan, így például Kínából, Indiából, Brazíliából, Mexikóból, ezek az országok már visszaigazolták részvételüket, és nagy valószínűséggel Obama elnök úr is ellátogat a csúcs találkozóra, tehát az EU-nak is éppen ezért magas szinten kell majd képviseltetnie magát, ezzel is jelezve elkötelezettségünket a klímaváltozás ügyében. Az EU mit is akar elérni a csúcs találkozó révén? A legfontosabb talán az, hogy a világ vezetőinek ismét meg kell erősíteniük azt az a szándékukat, hogy Párizsban megalapodást akarnak elérni, és elkötelezik magukat a két Celsius fokos cél mellett. A 2013-as célkitűzéseinket is elő fogjuk terjeszteni, és arra szólítjuk fel az összes többi nagy gazdaságot, hogy a Varsóban vállaltaknak feleljenek meg. Az EU ezen kívül demonstrálni kívánja azt is, hogy ami a 2020-as célokat illeti, ezek nem pusztán remények, hanem már konkrét lépéseket is megtettünk annak érdekében, hogy ezeket a 2020-as célokat el tudjuk érni. Most véglegesítjük a 2020-as célkitűzéseket, és 18-19 százalékkal már sikerült csökkenteni a káros kibocsátásokat a 20 százalékos vállaláshoz képest. Ebben számítunk a többi országgal való együttműködésekre, együttműködésre is, és egyfajta globális éghajlatváltozási szövetséget is akarunk kötni. Nagyon fontos, hogy a kihívásokkal is szembe nézzünk, elsősorban ami a legkényesebb helyzetben lévő szegényebb országokat illeti. Az EU ismét hangsúlyozni kívánja azt az elkötelezettségét, hogy 2030-ig hozzáférhetővé tegye az olcsóbb energiaforrásokat, és a foszilis energiák támogatását továbbiakban nem kívánja fenntartani. A Ban Ki-moon féle csúcs találkozóval kapcsolatosan készek vagyunk a limai decemberi találkozón a megállapodás irányába tovább és reméljük, hogy a tárgyaló felek Limában is hallatják majd a hangjukat, nem csak Párizsban, és már Limában a szövegtervezet fontos elemeit, ami a finanszírozást, az átláthatóságot, a globális folyamatot és az összes többi fontos szempontot illeti, ezekben előzetes megállapodások szülessenek, illetve döntés szülessen az egyes országok szándékolt hozzájárulását illetően. Ezen kívül Limában már előzetesen be kell indítani azokat a folyamatokat, amelyek majd a párizsi megállapodáshoz elvezethetnek, és elsősorban az, ami az úgynevezett intended national contributions, tehát a szándékolt nemzeti hozzájárulásokat illeti, ez az INDC rövidítés. Többek között az emisszió a kibocsátások, káros kibocsátások csökkentésére irányul. Itt meg kell majd vitatni, hogy a csökkentés tekintetében milyen lépéseket kívánunk tenni, illetve az adaptáció és a finanszírozás kérdéseivel is foglalkozni kell. Ami a finanszírozást illeti, Limában egyértelmű jelét kell adni annak, hogy történnek előrelépések a zöld klíma alap kérdése is napirenden lesz. Tehát összességében a Ban Ki-moon féle csúcstalálkozó egy újabb lendületet hivatott adni a folyamatnak, különös tekintettel a Párizsban tartandó 2015-ös konferenciára, hiszen ez egy nagyon fontos megállapodás jelenthet, és ennek egyik fontos állomása lesz a limai konferencia. Remélhetőleg minden érintett fél ebben kötelezettség vállalásáról fog tanúbizonyságot tenni. Grazie, Dietro Delbec. Köszönöm, Tebek, igazgató úr. Számos kolléga kért szót. Líza úrral kezdeném a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm főigazgató úr, Józsde Béke. Először is szeretném kiemelni, a néppárt nézőpontjából nagyon fontos, hogy valóban valamennyi fő szennyező nemzetközi megállapodás hatája alá tartozzon. Ez egy nagyon fontos előrelépés, amely az eljárás vagy a folyamat során el érésre került, és Párizsban ezt definitív módon rögzíteni kell. Jössz de Béke úrtól kérdezném, illetve mondanék valamit a Kína, illetve az usa fejlemények alapján. Itt van fényárnyék, az, hogy egyetem van kibocsátás kereskedelmi rendszer Kínában, sőt, mi több a széndiokszid kibocsátási kvótára kétszer akkora, mint az EU-ban, az örvendetes, de többet szeretnék megtudni az USA terveiről a széndiokszid kibocsátás csökkentése kapcsán az erőművekben. Fontos, hogy ezen terveknél az energiaintenzív ipar legyen a szemünk előtt. A megállapodás nem nézhet ki úgy realista módon, hogy valamennyi ipari ágazat a világ valamennyi részén része legyen a megállapodásnak, és ugyanilyen kötelezettségekkel bírjon. Itt a carbon leakage jelenségére is figyelnünk kell, de vannak különbségek. Például a cement és a méz, ahol nem lehet szindioxid kibocsátás nélkül gyártani ezeket, mások esetében ez lehetséges, talán az innovációt kellene ösztönözni. Aztán tudni szeretném, hogy hol tartunk a a jegyzők, hogy második kötelezettségvállalási időszakának ratifikálásával, nem jó az, hogy csak az EU vesz részt ebben. Mi már vállaltuk 2020-ig a 20%-os kibocsátás csökkentést. Az EU nemzetközi hitelessége szempontjából fontos, hogy még Párizs előtt ezt tető alá hozzuk. Kérdés, hogy hogyan lehet ezen a folyamaton némileg még javítani. És egy utolsó aktuális téma ma az Európai Bizottság a 2000 30-ig irányuló stratégiáját véglegesíti. Az energiahatékonyság esetében még voltak hiányosságok. Nyugtalanított az a jelentés, hogy a bizottság csak 25%-os energiahatékonysági célt tűzött ki 2020-ig. Ez a politika feladata legyen, kellene, hogy legyen. A parlament 40%-ot követel, ez elég realista követelés. Noha tanulmányok alapján nem fogjuk tudni ezt elérni, viszont jó lenne, hogyha a bizottság egy olyan értékről határozna ma, amely jelentősen a megújuló energia cél fölött van hiszen az energiahatékonyság költséghatékonyabb, hogyha az energiacélokat költséghatékony módon akarjuk elérni, akkor az energiahatékonyságra kell még inkább koncentrálnunk, sokkal inkább, mint a megújuló energiákra itt nincs szükség új vezetékekre, tárolókra, erőművekre és a többi, tehát ez sokkal költséghatékonyabb megoldás, éppen ezért azt hiszem, hogy Európában a pénzügyi eszközöket beruházni, hogy megfelelő technológia legyen e tekintetben, ahelyett, hogy a Gazpromnak ajándékoznánk ezeket a pénzeket ilyen nehéz időszakokban. Kérdés az, hogy a bizottság milyen irányban vitázik ebben a témakörben. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A szocialisták frakció nevében Leinen képviselőnek adok szót. Ja. Köszönöm. Jussza Béker igazgató úr gratulált eh, nekünk az EP munkáját kiválónak, eh, kiválóként jellemezte a környezetvédelem területén. Azt hiszem, hogy ez eh, így is van hiszen eh, mi számos eh, kérdésben eh, élen jártunk, és a bizottság munkáját is gratuláció illeti, hiszen a tagállamok kormányaival nagyon gyakran a mi álláspontunkat képviselte a tanács munkája kapcsán, és ami a párizsi megállapodáshoz vezető utat illeti. Ez a második lehetőség, hogy egy nemzetközi megállapodást köthessünk. A kopenhágai katasztrófát követően azt hiszem, hogy ismét mi lehetünk a házigazdái egy ilyen eseménynek, Rengeteg idő telt el, tehát azt hiszem, hogy itt most egy újabb lehetőség kínálkozik arra, hogy a két Celsius fokos korlátozást el tudjuk érni, illetve hogy ebben meg tudjunk állapodni. 2020-ig ugyanis egy óriási hiány mutatkozik. Mindig is abban reménykedtünk, hogy az EU további jelet tud közvetíteni a klímacsomaggal kapcsolatosan, a 2020-as csomaggal kapcsolatosan. Már eh, majdnem elértük a célkitűzésünket, 2014-ben már a 19%-ot elértük, tehát a párizsi eh, megállapodásig vezető úton azt tudjuk mondani, hogy még többet tudunk eh, vállalni, 25 vagy akár 30 százalékot is, mint csökkenést, ami tehát az a Párizsig vezető utat illeti. Fontos, hogy átfogó megközelítést alkalmazzunk, és a feltörekvő országokban is megfelelő kötelezettségvállalások valósulnak meg így például korkitán Kínában, amit vélhetően mások is majd követni tudnak. Ez lehet, hogy nem elegendő ahhoz képest, mint amire Kopenhágában számítottunk. Most mindenki erről a Nationally Intended Contributionről beszél, tehát az egyes országok által szándékolt hozzájárulások, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyes országok mire törekszenek, anélkül, hogy arra konkrét kötelezettséget vállalnának. Ez eh, tehát nem egy kötelező felelősségvállalást jelentene. Lehet, hogy a szöveg nagyon tetszetős, viszont eh, az eredményetől elmaradhat. És eh, ami pedig a finanszírozást illeti a zöld alap kapcsán. Nem feltétlenül észszerű és megfelelő, hogyha azt mondjuk, hogy évente 100 milliárd dollárt teszünk az alapba. Nyilvánvalóan arra van szükség, hogy a szakértők innovatív finanszírozási koncepciókat is kidolgozzanak. Végezetül pedig a klímavédelem csak úgy működhet, hogyha a klasszikus enyhítési területeken is például a támogatásokat visszaszorítjuk, a foszilis energiaforrások kapcsán, vagy például a környezetet károsító energiaforrások támogatását, illetve a CO2 kibocsátás csökkentését kell szem előtt tartani. Köszönöm szépen. Grazie, Köszönöm. Gebhardt képviselő. Köszönöm, elnök úr, és Joszta Békének is köszönöm ezt az egyértelmű előadást, világos előadást. Hadd fogalmazom át. Nagy várakozással tekintetem a New Yorki Ban féle csúcs elé, de ha pontosan idézem, a fő célkitűzése Joszter Béke szerint az volt, hogy a világ vezetői újabb kötelezettségvállásokat vállaljanak célok elérése érdekében 2015-ig. Nagyon örülünk annak, hogy valamit újra megerősítenek, amit már korábban kijelentettek. Ez lenne a szeptemberi csúcs legjobb eredménye, az nem igazán szívderítő. Ami még legalább olyan kevés szívderítő az, amit idáig hallottam, hogy több mint száz világvezető lesz ott, de nem lesz köztük nagyon sok európai. Merkel kancellárasszony és Cameron miniszterelnök úr már jelezte, hogy nem, re, nem repülnek el New Yorkba szeptemberben. A kép tehát nagyon sivár lesz az európai vezetőség tekintetében, hiszen a bizottság lemondó elnöke ott lesz, de nem lesz ott a legfontosabb európai vezető tagállamok feje. József Békének azt a kérdést tenném fel, hogy a bizottság ezügyben mit akar tenni? Vajon akar-e nagyobb nyomást gyakorolni az EU államfőire, hogy részt vegyenek a szeptemberi csúcson? A másik kérdésem sokkal inkább a európai belső folyamatokra vonatkozik. Szerencsétlen helyzet, hogy nincsen közös álláspont, európai álláspontunk szeptemberre. Mit fog Barozó úr mondani a világnak az európai álláspontról, azon túl, hogy mi nem értünk egyet, és hagyjuk, hogy Lengyelország eltérítse az egészet, vagy eltérítse az egészet az elmúlt pár évben. Ez lenne a kérdésem tehát, hogy vajon Barozó úr mit szeretne ott elmondani? Van még egy kérdésem. Mi a, az Európai Bizottság szándéka a következő hetekben, hónapokban? Miféle javaslatokat várhatunk tőlük? Energiahatékonysági javaslat mellett, amelyet már vártunk, és vajon e, van-e valami hí, vannak-e hírek az üzemanyag minőségi irányelvről? Köszönöm szépen. adesso la parola. Köszönöm. Eckhout úrnak adom meg most a szót. Köszönöm, elnök úr. egyetértek az előző felszólalóval, Gerbrandi úrral. Amikor Derbéket hallgató, hallgattam a szeptemberi csúcsról, úgy tűnt, hogy nagyon fájdalmas lesz az ülés Európa számára, mert azt láthatjuk, hogy Barózó úr csak a 2020-as energiacsomagról fog beszélni, és ezt a barzó egyesek tekintetben már fel is adtuk, de így aztán nem sokat mondhatunk el. Ez lesz az utolsó nemzetközi ülés, ahol Barozó úr a éghajlatról fog beszélni, és úgy tűnik, hogy üres kézzel megy ami nagyon kellemetlen lesz az ő számára is, ezért Debéke úrnak el kell mondanom, hogy nagyon csalódottan hallgattam azt, hogy ön szerint a legnagyobb ambíció az lesz, hogy újra megerősítsünk valami olyasmit, amit már többször megtettünk a múltban. Mi iránt kötelezi el magát Európa New Yorkban, vajon? E, egy hónappal az új EU csúcs előtt, októberben talán tudnak valamit mondani 2030-ról, de ez lesz az a pillanat, amikor a bizottságnak ide végre ki kéne valamit jelenteni. Barozó úr egy hónappal később úgy is lemond, ezért jó lenne, hogyha legalább egyszer a bizottság vezető szerepet vállalna, és mondana valami, valamit, valamit arról, hogy mit gondol a, arról, hogy a tagállamoknak mit kell tenniük. Mivel a tagállami államfők nem lesznek ott, ez lesz az a pillanat, amikor Barozó végre elmondhatja, hogy mit gondol, és nem csak hadovál, amihez már hozzászoktunk, és amit öntől is hallottunk, Béke úr, a blablát, és hogyha Barozó is ezt fogja tenni, hogy elmondja, hogy Európa nagyon sok minden szép dolgot fog tenni 2020, 2020-ig, és folyt, eh, folyton ezt ismételgeti New Yorkban, akkor Barozó úrnak lehet, hogy nem is kéne elutaznia, maradhatna Brüsszelben. Ha tehát elmegy, akkor kicsit többet várnánk tőle, arról, hogy mit kell tenni, és hogy Európa mit fog teljesíteni 2030-ig, valamint a finanszírozásról is, hogy vajon a fejlődő országok már tíz, évtizedek óta nem csak szép szavakat várnak Euró, Európától. Mit fog e, megígérni Európa New Vajon nemzetközi eszközök tekintetében mit fog elérni azért, hogy a, pén, a, hogy a finanszírozás 2020-ra elérhető legyen? Mert egészen mostanáig minden klímacsúcs csak az e-, nemzetközi a nemzeti vállalásokat is ismétli el, de soha nem történik konkrét javaslat arra, hogy áramoljon a pénz egy olyan eszközökhöz, például a repüléshez vagy a tengerhajózáshoz. Ezekben a tekintetekben azt várjuk Európától, hogy teljesítse ezeket az eszközöket a hosszú távú finanszírozásban, és nem csak éven, évenként elkötelezze magát, amely kiszámíthatatlan, és aztán az EU pénzügyminiszterére bízza rá. Délbéke úr röviden tehát mit fog Barozó úr ott tenni azon túl, hogy elmondja, hogy Európa Európa milyen szép hely, e, és vezető hely, de ez e, most már nem igaz. Köszönöm. Köszönöm. Svika képviselőasszony kap szót. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Nisam sigurna da gospodin De Becker može dati odgovor na ova Olvastam arról, hogy Derbéka úr mit tud válaszolni ezekre a kérdésekre, amelyeket a kérdések feltettek, kollégák, de Párizsban nagy lehetőségek vannak, és ezért ki kéne igazítani azt a kudarcot, amely Köpen- Kopenhágában történt. Ezért nagyon fontos, hogy elutazunk ezekre az ülésre, és hogyha nem Barzúr, akkor valaki más képviseli az Európai Uniót, az a legfontosabb, hogy azok minket képviselnek, azok a mi álláspontunkat is képviseljék, a sakbizottságunkat, amely három kötelező célt vállalt fel, kötelező érvényű célkitűzést, amelyek ugyan ambiciózusak, de azt gondolom, hogy ezeket 2030-ig meg is kéne valósítani, vagy 2020-ig, 2030-es célokat addig teljesíteni kell, de bár fennáll a kockázata annak, hogy valamiféle kontrollmechanizmus nem fog addig létrejönni. Azt is gondolom, hogy segítenünk kell a fejlődő országoknak. Ez nagyon fontos, a, hiszen nekik nincsenek forrásaik, ezért valamiféle mechanizmus kéne létrehozni, amelyel segíthetjük ezeket az országokat. Mi nekünk itt a fejlett világban. Nagy kockázat van abban, hogy figyelmet kell szentelni a polgári lepülésnek és a tengeri hajózás által kibocsátott anyagoknak. Az a fontos, hogy ezt a ki, jól előkészítsük ezt a ülést, hogy ne, kö, ne kövessünk el olyan hibákat, mint Kopenhágában. Köszönöm. Köszönöm. Egyre több kérdés intéződik a főigazgató úrhoz. Most Gróte úr kap szót. Köszönöm szépen. Hogyha Józs de Békét hallgatjuk, akkor az, az a bibliai mondás juthat eszünkbe, hogy a szellem erős, a test viszont gyenge, Nos, a bizottság előre fut, de aztán pontosan az energiahatékonyság területén, amiről Péter Dizes szólt, olyan mértékben a parlament mögött totyog a bizottság, a konjunktúrás programmal a gazdaság a munka helyeket teremt, de akár itt felemlíthetem a kibocsátás kereskedelmet, mindenki tudja, hogy 2020-ban az a veszély merülhet fel, hogy túlságosan sok vóta lesz a piacon, és a probléma ezáltal csak romlik, súlyosbodik. Kérdés, hogy a nemzetközi partnerek hogyan reagálnak majd erre. Egyes tagállamok magatartása is felvetődött problémaként. Nos, remélem, hogy Baroz, Barozó úr és a bizottság jobban koordinálja ennek finanszírozását, és legutóbbi éghajlat csúcson láthattuk, hogy a tagállamok nem koordinált módon viselkedtek a piacon. Jobb lenne, hogyha a koordináció erősödne a pénzügyi eszközök vonatkozásában, hiszen hátrányba kerülünk, hogyha ez nem így történik, és nem is hallgatnak majd ránk a konferenciákon, és nem leszünk hitelesek, hiszen csak prédikálunk ezeken a konferenciákon, de a cselekvés az elmarad a bizottság nem csupán a vétek, nem csupán a bizottság a bűnös, hanem a tagállamok hitelessége is csökkenhet, és ez nem lenne előnyös. Elnök Balcó úr következik. Elnök úr, köszönöm a szót, és köszönöm főigazgató úrnak a részletes tájékoztatását. Két kérdést szeretnék feltenni, ha lehetséges, elnök úr válaszát is szívesen venném. Az egyik az ambiciózus európai tervekre vonatkozik. Nagyon helyes, hogy az Európai Unió nem csak beszél a kibocsátás csökkentésről, hanem kötelezettséget vállal és teljesít, és példát mutat. A kérdés az, hogy mi az ambíciónak az esetleges határa. Hallottam 2020-ra már nem csak 30%-os, hanem akár 40%-os kibocsátás csökkentésről azonban itt globális problémáról van szó tehát ez azt jelenti hogy európa amely twelve thirteen százalékban felelős a kibocsátásért hiába csökkenti nagymértékben a globális helyzet nem javul. akkor javul ha az egyesült államok és kna is jogi kötelezettséget vállal és teljest. tehát egyetérte azzal elnök úr vagy főigazgató úr hogy a legfontosabb feladat az lenne rábrni az Európai Unió vezetői, hogy teljes politikai súlyukkal vegyenek részt ezen a megbeszélésen, és így próbálják elérni az Egyesült Államoknak és Kínának az egyértelmű kötelezettségvállalását. A másik kérdésem a nukleáris energiára vonatkozik. Szeretném előre bocsátani, hogy mindazok, akik gondolom itt vagyunk ebbe a bizottságba, elkötelezettek vagyunk a megújuló energiák alkalmazása és az energiahatékonyság érdekében. Vannak azonban országok, amelyeknek az energiatermelésében az atomenergia meghatározó. Ilyen például Franciaország vagy Magyarország, itt 40% ez az arány. A Magyarországot több politikai kritika érte, hogy igyekszik a jövőben is fenntartani ezt az atomerőmű kapacitást. A kérdésem arra vonatkozik, egyetértenek-e azzal, hogy a biztonságos nukleáris energiakapacitás fenntartása jelenleg az éghajlatváltozás szempontjából, annak megelőzése szempontjából egy pozitív lépés. Köszönöm szépen. Grazie, forse con le Köszönöm. Nos, itt az arányszámokkal kapcsolatosan volt talán egy kis zűrzavar, hiszen 40% az energiahatékonyságra vonatkozott, nem pedig a megújuló energiák rész arányára, de a, az első főgazgatóság főgazgatója bizonyosan válaszol majd erre a kérdésre. Most Rice képviselőasszony következik. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy én következem. Igen, köszönöm. Rövid kérdéseim vannak. Nem akarom hosszúra nyújtani ezt a vitát. Több kérdés kapcsolódik itt egymáshoz. Örülök, hogy megkezdtük most itt a munkát a Környezetvédelmi Szakbizottság ezen ülésen ezzel a témával kapcsolatosan, hiszen az Európai Unió úttörő szerepet játszik ezen a területen, még akkor is, hogyha inkább a bizottság és a parlament erényesek, és nem pedig a tanács jár elől ebben a munkában. Nos, azt hiszem mindenki tudatában van annak, hogy ez a New york csúcs találkozóban, Kimuni csúcs találkozó és a Limai csúcs találkozó kulcsfontosságú és alapvető jelentőségű, hogy ambiciózus célokat tűzünk ki a párizsi ülésre, és elérjük, elkerüljük a kopenhágai kudarcot. Noha egyesek elmondták, hogy a tárgyalások kicsit rosszul indultak a lengyel kormányjal, amely nem nagyon akar csapatjátékosként működni. Nos, mégiscsak van némi okunk arra, hogy optimisták legyünk. A fő két szennyező az USA és Kína némileg változtatnak irányvonalukon. Debék úr is említette ezt tehát ott már van valami elmozdulás, ami pedig az ENSZ szakértői paneljét illeti, ők úgy becsülik, hogy ö, már előre haladottabbak a munkák most, mint a kopenhagai csúcs idején voltak, tehát jók az előfeltételek. Debek úr ö, kiemelte azt, hogy ö, már most ö, teljesítjük 2020-as széndiokszid csökkentési céljainkat. Tehát a kérdéseim az éghajlatváltozási zöld alapra vonatkozóan hol tartunk a ezen eszköz finanszírozásában, amely alapvető fontosságú, hogy segítsük a szegény országokat az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. És ami a perspektívákat illeti, Tudom, hogy a bankémoni féle csúcson barózó képviselő a bizottságot, de ami a limai csúcsot illeti, az európai következetességgel mi a helyzet, hiszen elég nagy volt az űrzavar az EU részéről a kopenhágai csúcson, és ez igencsak meghatározta a kopenhágai tárgyalások kudarcát. Nos, most reméljük, hogy következetesek tudunk lenni, egy hangon tudunk majd szólni a limai csúcson. Mit lehet erről mondani, mit várhatunk a következő csúcstól? Elnök, köszönöm. Elnézést, hogy angolosan ejtettem ki a vezeték nevét, de hát lassan-lassan majd beletanulok. Most uh, Grosztet asszony következik. Grosztet asszony, köszönöm elnök úr. Sok minden elhangzott sokat beszélünk az éghajlatváltozási kérdésekről, amelyek nagyon fontosak, és újra és újra megismétlődnek azok a viták, amelyeket az előző ciklus során eltélhettünk. Nagyon nagy volt a csalódottság a kopenhágai csúcs után, és mindannyian éreztünk egyfajta elbátortalanodást. Jó lenne, hogyha realisták maradnánk, mindent megtennénk a kötelezettségvállalásainkat illetően. Van néhány kérdésem. Azt hiszem, hogy először is el kell kerülni, hogy túl nagy zűrzavar alakuljon ki az arányszámokat illetően, már ami az energiahatékonyságot, a megújuló energiák részarányát illeti, illetve a széndiokszid kibocsátás csökkentését. Igen, 40%-ot vállaltunk az energiahatékonyság területén, és ez egy remek dolog, nem szabad engednünk ezen kérdéseket illetően. A többit illetően mindenképp emlékeztetni kell arra, hogy Európa noha úttörő szerepet vállal az éghajlatváltozás kérdéseiben, mégsem tökéletes. Van egy jelentés, egy közelmúltbeli jelentés, mely szerint az energia ágazat 70%-án a kibocsátása a szén tüzelésű erőművekből származik és a legszennyezőbb erőművek között van számos erőmű, amely Európában helyezkedik el Németországban, Lengyelországban, Nagy-Britanniában és más tagállamokban. Tehát itt szintén erőfeszítéseket kell tennünk, hogy ezen erőművek, és itt nem arról van szó, hogy be kellene tiltani a szén alkalmazását, minden tagállam szabadon dönthet az energiamix kialakításáról, de természetesen vannak módszerek, technológiák, amelyeket fejleszteni kell, amelyeket ismerünk, kötelezettséget vállaltunk erre már 8 évvel ezelőtt, vagy talán 16 évvel ezelőtt, hiszen 2008-ban volt ez, Kérdés az, hogy hol tartunk a széndiokszid tárolás és befogás területén, nagyon sokat beszéltünk erről. Hol tartunk tehát ezzel a kérdéssel kapcsolatosan? Az is fontos, hogyha azt akarjuk, hogy meghallgassanak partnereink, akkor nekünk is meg kell mutatnunk, hogy fejlesztjük a technológiáinkat, az energiatárolással kapcsolatos kutatások is zajlanak, az is fontos, hogy a megújuló energiák hatékonyak, hiszen nem lehet ezeket szubvencionálni, hogyha nem kifizetődő a használatuk. Tehát tegyünk erőfeszítéseket ezen a területen, és ezen technológiákat adjuk tovább partnereinknek, hogy az éghajlat változásra kapcsolatosan javulást érhessünk el. Tehát érdekel, hogy hol tartunk ezen technológiák tárgyában, hogy előrelépünk-e, vagy megrekedtek az ezzel kapcsolatos munkálatok. Aztán itt van a környezetbarát alap feltőkésítése. Ezzel kapcsolatosan is szeretnék többet megtudni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ek kolléga kap szót a GUE részéről. Ja, danke, ha... Köszönöm, elnök úr. Néhány kérdésem lenne a bizottság képviselőjéhez. 2007-ben az ENSZ egy jelentést jelentett meg a Long Shadow of Livestock címmel. Klein Finich professzor úr volt a szerzője. Ebből a jelentésből kitűnt, hogy a környezet szennyező te, gazdasági tevékenységek 18%-a az állattenyésztéssel kapcsolatos. Nem tudom, hogy a bizottság a, ezzel a tényel, illetve az ENSZ klímaváltozási csúcs találkozójával kapcsolatosan, a límai, illetve a párizsi csúcs találkozóval kapcsolatosan foglalkozik-e ezzel a fontos kérdéssel, és mennyiben teljesíthető ennek tükrében a két, egy vagy két fokos korlátozása a hőmérséklet emelkedésnek. Kollega Pedicini. Utolsóként Pedisini kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék csatlakozni a ö, mellettem lévő kolléga felszólalásához, hiszen itt ö, nagyon ambiciózus célkitűzésekről van szó az energiahatékonyság területén, azonban egy ellentmondásos magatartást tapasztalhatunk egyes tagállamokban, amelyek nem feltétlenül az energiahatékonysággal kapcsolatos célokat támogatják, mint például a nukleáris energiát. Itt az olasz példát említhetem, hiszen 2020-ig mi a fosszilis energiákra támaszkodunk, főként a kéolajra. Olaszország célja az 2020-ig, hogy megkettőzze a kőolajból származó energiatermelést, akár az offshore, akár pedig a szárazföldi termelőhelyek esetében. Aztán itt vannak a különböző módszerek és technológiák, amelyeket Olaszországban használnak. Ezek már a világ többi részén elavultak. Itt van például a fracking módszere, rendkívül környezetszennyező módszerről van szó és ez akár az idegenforgalom szempontjából is hátrányos, hiszen az Adriai tenger, illetve Szicília, Kalabria, Puglia partjainál folytatják az ilyen módszerrel való kitermelést. Tehát az a kérdésem a bizottsághoz, hogy hogyan lehet a tagállamok ezen ellentmondásait meghaladni, hiszen a megújuló energia és az energiahatékonyság céljai rendkívül fontosak lennének. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Grazie. Abbiamo... Köszönöm. Ezzel lezártuk a hozzászólók sorát, és úgy tűnik számomra, hogy összességében a kollégák hozzászólásaiból kiviláglik egy felhívás az Európai Bizottsághoz, hogy erőteljesebben lépjen fel. Másrésztről számos konkrét kérdés is befutott, Debeke igazgatónak meg is adom a szót, hogy válaszolhasson ez, ezekre önni a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. A legfontosabb kérdés az, hogy mit fog az elnök úr mondani a banki munféle csúcson. Nem tudom, mert nem vagyok gondolattal olvasó, de szerintem azt fogja mondani, hogy az EU elkötelezett az üvegházigázok csökkentése iránt, és a kiotói egyes számú elkötelezettség, amelyet az EU is felvállalt, hogy a kibocsátásokat 8%-kal csökkenti 2008 és 12 között. Az EU 18%-kal csökkentette azonban kibocsátásait, az első periódus után elköteleztük magunkat a második ö, iránt is, és ezt pedig a 2030-as céllel fogjuk terteni, teljesíteni, amely egy 40%-os csökkentés, amely 20%-kal ha, haladja meg a 2020-ast. 27%-os megújuló energiaarányban, és nem tudom, hogy a biztosok mit döntenek majd, de szerintem a 25%-ot is meg fogja haladni, várjuk már meg, tehát, hogy mi lesz a vita vége. Azt gondolom, hogy az, az EU-nak állandó elkötelezettsége van a kibocsátások csökkentése iránt, és a zöld üvegházi gázok intenzitása GDP-re bontva megfeleződött 1990 óta, és ezt a világ is észrevette, és ezért tárgyalt az EU nagyon sok állama, nem csak tárgyalt, de ott megpróbálta, megva, megpróbálta megvalósítani is ezeket a követelezettségvállásokat. Kínával kapcsolatban van például kibocsátás kereskedelem területén hét kísérleti projekt, amely, amelyet jelentősen támogatnak az európaiak és az Európai Bizottság is, és rengeteg szoftvert osztottunk meg a kínai hatóságokkal valamint tapasztalatot. Szentsemben ma a arra kétszer olyan magasak, mint európaiak, és ezt jelzi, hogy a világon mások is követik azt, amit mi tettünk. A mi szénpiaci áraink alacsonyak, és pont ezért benyújtottunk egy javaslatot, és azt reméljük, hogy az Európai Parlament és a szakbizottság is nagyon gyorsan elkészíti álláspontját erről. Amikor pedig az alapvető intézkedésekről van szó az EU-ban, mint például az ETS, ebben vannak követőink, nem csak Kínában, de Koreában és Kaliforniában is, az Egyesült Államokban és máshol. Beszéljünk most az Egyesült Államokról. Az EPA, az e Közvetvédelmi Ügynökség jogszabályt készít elő és tárgyalás zajlott, egy per zajlott arról, hogy vajon az EPA-nek van-e erre felhatalmazása. A, ezt a kérdést már rendezték, és az EPA e most készíti el a javaslatát arra, hogy a üvegházas ház, gázokat csökkentsék, különösen a régi szénerőműveknél. a legtöbbet ki is vonják a forgalomból, ezért az Egyesült Államok elkötelezte magát egy 17%-os csökkentés iránt Kopenhágában, és teljesíteni is fogja ezt az elkötelezettségét, ugyanúgy, ahogy mi teljesítjük a 2020-ra 20%-os csökkentést. A lényeges kérdés tehát, amelyről, amelyről Barroso úr beszélni fog, szerintem az, hogy a világon egyre több országnak kéne feljebb vinni az ambícióit. A mi politikáink következtében, de az alacsony a termékek iránti elkötelezettségek miatt az EU e kibocsátása egyre kisebb, 13%-ról közel 10%-ra fogjuk csökkenteni 2030-ra. A klímaváltozást csak akkor tudjuk uralni, hogyha más országok is felsorakoznak mellénk, és ezért folynak új tárgyalások a Párizsi megállapodásról. Egy kulcsora van szükség, és ez a részvétel. Egyre több országanak kell részt vennie a kibocsátás csökkentésében, és ezért és e, e, ez egyedményekre van szükség. Elmondták, hogy mi iránt kötelezzük el magunkat Párizsban, hogy ne vizezzük fel azt, amelyet, amely iránt már Kiotóban elköteleztük magunkat. Megtörténhet, hogy kicsit kevesebb, kevésbé lesz szigorú, mint a kiotói elkötelezettség, de nagyon keményen dolgozunk annak érdekében, hogy a párizsi meg, e, egy, megállapodás e, ért, értelmes e, kibocsátáscsökkentésről szóljon, másfelől azért, hogy a tárgyalások eredménye az legyen, hogy nyomon tudjuk követni ezeket az eredményeket. Ez a lényeg a kiotói jegyzőkönyvnek is, hogy nagyon átláthatóan tesszük azt, amit teszünk, és tudjuk ellenőrizni azt, a, amit a mások a többiek tesznek az MRV, Monitoring, Reporting, Verification, tehát ellenőrzés, visszajelentés és igazolás, ez a lényege annak, amiről mi tárgyalunk Párizsban és ez lesz a lényege, valami nagyon fontos e- e- eleme, eleme a, a limai tárgyalásoknak is. Szélesebb részvétel, tehát államfőknek el kell ismerni azt, amit tettünk eddig, és azt is, hogy sokkal többet tudunk még tenni, de átlátható rendszerre van szükség az MRV-ről, amely a kulcsa, kulcsa lesz ezeknek a tárgyalásoknak, amelyet mostantól Párizsig le kell folytatni. Több kérdés is szólt a klímafinanszírozásról, hogy vajon a kibocsátás csökkentés felé vezetés, hogy vajon milyen alapokat hozunk létre. A zöld klíma alapben abban a felt, megkezdődött a feltőkésítés az adminisztratív követelményeket teljesítették, és a zöld klímaalap már működésben van, feltőkésítésítése is megindul. Ez lesz a fő követelménye a Párizsi Egyezményeknek. Ennél sokkal fontosabb az, hogy vajon a klímafinanszírozás, amelyet ma eszközölünk, vajon való, valódi kibocsátás csökkentéshez vezet-e. Örömmel látom, hogy a vita részeként, az alapról szóló vita részeként folyik egy vita a teljesítmény alapú ellenőrzésről is. Minden átutalt pénzeszköz, amely meg, megnézik, hogy felhasznál, jól, jól használják-e fel, és e, megnézik, hogy hogyan lehet ebből több teljesítményt kicsiholni. Az az eszköz, amelyet az Európai Bizottság fizet az együttműködésre, ez egy nagyon fontos követelmény a globális klímaváltozási szövetség tekintetében is, amely része az fejlesztési egyetműködésnek. Mindez teljesítmény alapú, és ellenőrzik, hogy teljesíti-e azt, ami a célja volt. Elhangzott egy kérdés az energiamixről. Több kérdés is elhangzott. Az egyik kérdés az atomenergiára vonatkozik, a szén szerepére, az olaj és a gáz szerepére, valamint a palagáz és palaolaj szerepére. Az energiamix a tagállamok kompetenciája. A bizottság nem diktálhatja, nem mondhatja meg a tagállamoknak vagy az intézményeknek, hogy a tagállamok mit tegyenek és hogyan állítsák össze a saját energiamixüket. Ez tagállami kompetencia, és ez a jövőben is így lesz. De mit tehetünk mi? És ez a 2030-as tárgyalások része már, mégpedig az, hogy van egy kormányzási rendszer az energia terén, amelynek sokkal nagyobb átláthatóságra van szükség a tagállamok részéről, nem az európai intézmények felé, hanem átláthatóságot kell biztosítani a szomszédok számára. Ez lesz a fő hatása a következő években, nem csak a klímapolitikák terén, hanem az energiapolitika terén is. Az nukleáris döntések, amelyeket Európa meghozott, sokkal, kevés, sokkal kisebbek lesznek, mint az eredeti tervek szerint, de fenn megmaradnak a egyes atomerőművek, és ahogy mi láttuk, a szénfelhasználás terén Sajnálattal látjuk, hogy az EU egyre több, egyre jobban támaszkodik a szén felhasználására, hiszen annak az ára alacsony. Nagyon reméljük, hogy ezt a helyzetet, a jobban működő szénpiacsal tudjuk javítani. Elhangzott egy kérdés a szén megkötés és tárolási technológiákról. Egyes tagállamok jól haladnak a kísérleti telepekkel, és a bizottság nemrég döntött arról, hogy 300 millió eurót bocsát rendelkezésre arra, hogy egy központi szén megkötő és tároló részlet, létesítmény hozon létre az Egyes, Egyesült Királyságban. Elhangzott egy kérdés a mezőgazdaságról, hogy vajon része ez a nemzetközi tárgyalásoknak. Valóban az, de sajnos nem kap olyan fontos szerepet, mint az megérdemelné. Most készítünk elő több információt és adatgyűjtést a kapban dolgozó kollégáinkkal, és a kettes pilléren nagyon sok költséget fordítottunk a gazdálkodási gyakorlatoknak, amelyek sokkal kevésbé szénintenzívek. A 2030-as közleményben jeleztük a bizottságként, hogy a jövőt illetően e, olyan földszektorra kell gondolnunk, ahol a mezőgazdasági és erdészeti kibocsátásokat külön szektorban kezeljük, e, elkülönítve az energia területétől. Elhangzott egy konkrét kérdés a szénszivárgásról. Ebben a kérdésben a bizottság úgy döntött, és ezt elfogadta a szakbizottság is, és most az Európai Parlament ellenőrzi, hogy tovább, fenntartjuk azokat az ágazati listákat, amelyek szénszivárgás kockázata alá esnek 2020-ig, és az iparban dolgozóknak kell ezt szem előtt tartani, és elgondolkodni arról, hogy miként lehet a szénszivárgás problémájával foglalkozni 2020 után. Értékeléseink szerint nem jelentős mértékű a szénszivárgás, de a 2030-as kijelentések fényében és a tárgyalások eredményeként fontos feladata lesz az üzleti vezetőknek, különösen akkor, hogyha energiaintenzív termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő. Ezért nagyon intenzíven veszünk részt a vitában, hiszen nagyon fontos kérdésnek tartjuk a szénszivárgást, és ezeknek az ágazatoknak, amelyeket, amelyek felkerültek a, a szénszivárgással veszélyeztetett ágazatok jegyzékére, a, ingyen állítjuk rendelkezés az egemény felét. Volt egy kérdés a KP2-es kérdésről, a Kyoto Protokoll 2-esről. Ezzel a javaslattal nagyon jól haladunk. 27 tagállam elfogadta már. A 28. tagállam beleegyezésére várunk, és reméljük, hogy az októberi döntések Lehetévé teszik az egyezményt az utolsó tagállam részéről is. Hallottam egy kérdést a konkrét javaslatokról is, amelyeket a bizottság most készít elő. Ami a, amivel a parlament foglalkozik, az a piacstabilitási tartalék, amely nagyon fontos lesz a szénpiac számára, hogy az úgy működjön, ahogy terveztük. Készül egy javaslat a kibocsátás mérésére a hajózási ágazatban, tengerhajózási ágazatban. Számos költést kaptunk a 2030-as csomagról. Ezügyben meg kell várni a tagállamo, a, a az államvezetők döntését októberben, hiszen anna abból következően fogja a bizottság előkészíteni a jogszabályt a szénpiacra, amely 2020 után fog életbe lépni megnézik, hogy kell-e valamit változtatni a piacstabilitási tartalékről, valamint a munkamegosztási feladatokról, valamint arról, hogy melyek lesznek azok az e-, EU szintű intézkedések, amelyel a tagállamok csökkentik kibocsátásaikat. Ez az e-, energiára vonatkozik, e-, energiaanyagokra, bioüzemanyagokra, valamint számos termékre és szolgáltatásra, amely nagyon, szén, szén, nagyon sok szén használ, szenet használ fel, például a légkondicionáló rendszerek, és amelyeknek nagyon kedvezőtlen hatások van az éghajlatra. Ezzel, elnök úr, azt hiszem, hogy minden kérdése válaszoltam. Lehet, hogy nem mentem eléggé, részletek, eléggé mélyen bele a részletekbe, de hadd biztosítsam önöket arról, hogy ott leszünk a banki Mú csúcson hiszen jók az eredményeink, és beszállunk a 2030-as vitákba, és megmutatjuk, hogy elkötelezettek vagyunk a folytatás iránt azon az úton, amelyen eddig haladtunk. Köszönöm szépen! Grazie. Köszönöm, Dörbeke igazgató úr. Azt hiszem, hogy ezen válaszokkal, amiket ön adott nekünk, lezártnak tekinthetjük ezt a témát tekintet arra, hogy Nikolson kolléga is befutott, aki a következő napirendi pont jelentéstevője az új élelmiszerekről, a Novel Foodsról van szó. Azt hiszem, hogy át is térhetünk a következő napirendi pontra. Ahogyan önök előtt ismert, az új élelmiszerekkel kapcsolatos szabályozás igen, csak bonyolult előélettel rendelkezik az európai intézményeken belül, tekintettel arra, hogy 2008. januárjában a bizottság elfogadta rendelt javaslatát a parlament, illetve a bizottság irányában, de a szabályos eljárás folyamán az előző ciklusban nem sikerült megállapodást elérni, tehát a 2011 március egyeztető bizottság munkáinak végén nem volt olyan javaslat, amelyet az európai jogalkotók elfogadtak volna, így zárult le tehát az előző ciklus. Egyes témák megmaradtak, mint például az érdekkonfliktus, ahogyan jól emlékszik erre elődöm, hiszen a klónozással kapcsolatosan az Agri szakbizottsággal hosszasan vitáztunk, továbbra is nyitott ez a kérdés a hatásköröket, illetve a két szakbizottság között. Most pedig itt az új, az új javaslatról beszélünk, melyet a bizottság alakított ki. Azt is ki kell emelnem, hogy az előző ciklus folyamán kértünk, és ismételten kértünk egy hatástanulmányt. Most a munkáink úgy zajlanak majd, hogy először megadom a szót a bizottság képviselőjének, hogy bemutathassa az új élelmiszerekkel kapcsolatos javaslatot, ezt követően meghallgatjuk az EFSZ-et, és a szakértőket, akik a hatástanulmányt készítették, aztán nyilván elkezdjük majd a vitát itt a szakbizottságon belül. Először is tehát megadom a szót a bizottság képviselőjének, hogy bemutathassa a javaslatot. Santálnak adok szót, Santál Brusinak, hogy bemutassa ezt a javaslatot. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Chantal Brügyi-nek hívnak. Semmi gond. Köszönöm szépen, hogy szólhatok, és köszönöm, hogy ezt a nagyon fontos témát napirendre tűzte a szakbizottság ma, és Nikolson jelentéstevő úrnak is köszönet, hiszen az egyeztetés, mint ahogy ön is elmondta, sajnos kudarcot vallott, és a javaslat tervezet az új termékekre vonatkozóan megszületett, ami elkülönül a másik két javaslattól. Azért fontos ezt a javaslatot most megvitatni, mert ez figyelembe veszi az egyeztetés kimenetelét is. Az új élelmiszerek szabályozása jelenleg azzal az új élelmiszer termékkörrel foglalkozik, amelyek még egyelőre nem jelentek meg az Európai Unió piacán, és amit a termelők piacra akarnak vinni. Ezek az új élelmiszerek kapcsán a biztonságot kell mindenféleképpen garantálni, illetve az innovációt a KKV-k esetében. A rendelet a jelenleg hatályos rendelet mellett az iparág, a civil szervezet, a jogalkotók sem tekintik hatékonynak a szabályozást, ugyanis az eljárásrend nagyon hosszadalmas, az engedélyeztetési eljárás is körülményes, először is tagállami szinten történnek az engedélyezések, amennyiben ezt kifogásolják, akkor a bizottság elé terjesztik azt, ha vannak esetleg tudományos aggályok, akkor az EFSA-hoz utaljuk a kérdést, tehát nagyon hosszadalmas a folyamat, és mindenki szeretné, hogyha javulás állna be ezen a területen. Tehát, mint ahogy elhangzott, az egyeztetés nem járt sikerrel, és ezért született meg az új javaslat. Annak érdekében, hogy az innovációt támogatni tudjuk, a az eljárásokat észszerűsíteni kell, tehát a kérvényeket közvetlenül a bizottsághoz kellene benyújtani, ezt az EFSA rögtön értékelné. Ezáltal javulhatna a hatékonyság, gyorsulna a folyamat, ugyanakkor elősegíthetné a harmadik országból származó importot is, olyan termékek importját, amelyek korábban nem kerültek az EU piacára. Ha mondjuk a harmadik országban már 25 éve fogyasztják az adott terméket, itt elsősorban fejlődő országokról van szó, ez esetben eltekintenénk az engedélyeztetési eljárásról, és csak egy notifikációra lenne szükség, ami egy lényegesen gyorsabb folyamat. A tagállamoknak természetesen fennáll a lehetőségük, hogy kifogással éljenek a biztonság tekintetében. De minden esetre ez lehetőséget teremtene a mezőgazdasági termékeket előállító, fejlődő harmadik országok számára, hogy piacra léphessenek. Ami az új termékek definícióját, vagy az új élelmiszerek definícióját illeti, az egyeztetés során ebben sem sikerült megállapodni. Itt mi szeretnénk egyszerűsíteni és pontosítani az, a definíciót. Ez gyakorlatilag olyan termékekre vonatkozna, amelyek 97 óta, ami az első rendelet dátuma, nem került piacra, nem került fogyasztásra, és szeretnék elkerülni a javaslattal azt is, hogy az új élelmiszerek kategorizálása problémát jelentsen. Tudjuk, hogy itt félreértésekre is lehetőség van, hiszen itt az új élelmiszerek kapcsán csak egyfajta illusztrációról van szó. Éppen ezért igyekszünk minden ilyen félreértést kizárni a definíció kapcsán. Nagyon fontos figyelembe venni, hogy a javaslat szerinti engedélyezés általános. Tehát a KKV-k, amelyek nem tudnak teljes körű kockázatelemzést végezni, számukra jelentene előnyt ez az újonnan javasolt eljárás. Lehetővé téve ezáltal a vállalatoknak, hogy piacra lépjenek. Viszont a folyamat némileg bonyolultabb, ugyanis hogyha a jelenlegi jogszabályok szerint hagynak egy új terméket, akkor a vállalatnak kell igazolnia, hogy a már jóváhagyott terméknek lényegében megfelel az általa piacra vinni kívánt új élelmiszer. Az eljárásokkal kapcsolatosan az EFSA 5 hónap alatt végzi el a kockázatelemzést, és maximum 5 hónap alatt, elnézést javítom magam, 9 hónap alatt adnánk ki az engedélyt. Ami az általános engedélyezést illeti, erről már szóltam, de annak érdekében, hogy segítsük azokat a vállalatokat, amelyek saját kutatásaik, saját adataik alapján eh, fejlesztenek ki új eh, terméket, ők eh, védelmet élvezzenek, tehát ők nem az általános engedélyezés körébe tartoznának, hanem külön eljárás vonatkozna rájuk, hiszen ők saját kutatást folytattak, de igazolniuk kell, hogy az általuk kifejlesztett termék re vonatkozó adatnak, adatoknak a birtokában vannak. Ez a javaslat az egyeztetés során végzett kiváló munka eredményeként született, és mint ahogy itt elhangzott, a klonozás jelentette a fő akadályt a tekintetben, hogy nem született eredményt. Igyekszünk az engedélyezési eljárás felgyorsítani, ezáltal könnyebb piacra jutást lehetővé tenni, ugyanakkor viszont az élelmiszerbiztonságot is garantálni kívánjuk. Nagyon hasznos segítséget kaptunk a parlamenttől, a hatásvizsgálat tervezetet is átolvastuk, és azt hiszem, hogy most be is fejezném, és természetesen örömmel válaszolok a konkrét kérdésekre. Még egyszer köszönöm, hogy napirendre tűzték ezt a fontos témát. Grazie. Köszönöm. Valerio Kortúj úrnak adok szót az EFSA részéről. Tessék. Much, Mr. President. Köszönöm, hogy meghívtak erre a vitáról, és szót adtak. Azt szeretném elmondani, hogy az EFSA nem vesz részt a jogszabályalkotásban. Nem a mi szakterületünk a szakpolitika, de nagyon örülünk, hogy meghívtak erre a vitára, és Hadd számoljak be a mostani tevékenységünkről, amelyet a javaslat megvalósítása érdekében végzünk. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, a decentralizált eljárásban az EFSA csak azokat a kérelmeket értékeli, ahol a tagállamok a tagállami illetékes szerv részéről tiltakozást nyújtottak be. Ez a az EFSA, ért, EFSA által értékelt jelentkezések kétharmadát érinti, megmutatja, hogy az új javaslat a decentralizált eljárással felgyorsítja az eljárás, és nagyon örülünk annak, hogy az értékelésre sokkal kisebb idő áll rendelkezésre. Szeretném azt is kiemelni, hogy a szolgáltatásunk ingyenes, a kérelmekhez nem kell diakat benyújtani, ez vonatkozik az új élelmiszerek értékelésére is. Ahogy mondtam, örülünk annak, hogy ez az eljárás, ez a központosított eljárás felgyorsíti az e, a munkát, de növeli is az EFSA feladatait. Úgy terveztük, hogy a átcsoportosítunk személyzetet olyan hely, helyekről, ahol a intézményeinket bezárják, ezért nem lesz szükségünk további személyek fölvételére a munka elvégzéséhez. Azt is szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság kérését követően elkészítettük az útmutatónkat a harmadik országból érkező új élelmiszereket illetően, és ezt jövőre, októberben nyújtja be az EFSA az új élelmiszerekről szóló rendelet elfogadása után ez az útmutató elérhető lesz nyilvános tárgyalásra, és várjuk a megjegyzéseket, amelyeket értékelünk is majd, és foglalkozunk velük az, a végleges kiadás előtti dokumentumban. Ami az tagállamokat és a kérelmeket életi, 2016-ban egy tájékoztató ö, tartunk, minden érdeklődőnek, ahol elmagyarázzuk ezt az útmutatót, és alkalmat teremtünk a kérelmezőkre arra, hogy részleteikben magyarázatokat kaphassanak a tudományos követelményekről, ahhoz, hogy új élelmiszerekre vonatkozó kéremeket benyújtsanak. Ami az eszet illeti a szolgáltatások tekintetében jövőre lehetőség lesz arra, hogy az kérelmezőket behívjuk az értékezéshez, és közvetlenül adjuk meg nekik a, magyarázatot. Tisztában vagyunk azzal, hogy több tagállam van kapacitása, és jó tudományos gyakorlata is van arra, hogy új élelmiszereket értékeljen. És azt gondoljuk, hogy az lesz jó a tagállamoknak, hogyha fenntartják ezt a szakértelmet a jövőben is, és tanácsadói szerepet gyakorolnak, ez nagyon fontos az abban, hogy a tagállamoknak rendelkezésre álljon az a szakértelem, amelyel az értesítőket megvizsgálják a hagyományos élelmiszerekről. Nagyon örülnénk ezt a szakértelmet felhasználni a tagállamokban, olyan tekintetben, hogy szerződéseket hozunk létre akkor, hogyha a rendeletet elfogadják, és az, az arra örülnénk annak, hogyha szerződéseket kötnének a tagállamok az EFSA-val az, ezekről a e, előértékelésekről, és na, e, amely nagyon meggyorsítaná a mi munkákat. A új eljárásokkal e, tekintetében. A tanácsadói fórumon múlt hét hónapban megvitattuk, hogy egy hálózatot hozunk létre a tagállamokkal, ahol az EFSA tagállami szakértők szakértelmét használja fel az új élelmiszerek értékelésében. Ezek az új élelmiszerek hálózat nem az egyes kéremeket vitatja meg, hiszen az az EFSA feladata, de más területeken az EFSA számára nagyon fontos tapasztalatcsere helyszíne és együttműködés helyszíne lesz a tagállamokkal. Köszönöm szépen! Köszönöm az EFSA képviselőjének ezt a bemutatót, most pedig átadom a szót. Adasz képviselőjének, Jack Malannak, Michelle Richardsonnak és Steven Thompsonnak, akik a hatás tanulmányt fogják itt bemutatni 15 percet kapnak összesen, és ezt egymás között feloszthatják. Köszönöm. Well, thank you very much indeed. Köszönöm szépen a meghívást, és hogy bemutathatjuk a kiegészítő hatásvizsgálatunkat. Két kollégámmal érkeztem a Stratégiai és Értékelési Service-től, Tomkins kolléga az Egyesült Királyságból. Igen, arra kértek fel minket, hogy egy kiegészítő hatás elemzést végezzünk. A fő megállapításainkat majd a kollégáinkkal közösen mutatjuk be. És kérem, hogy a vetítőn jelenítsük meg az ábráinkat. Három fő célunk volt. Először is átkívánt, tudtuk tekinteni a bizottság 2008-as hatásvizsgálatát, ezen kívül a most előkészített javaslatokat, ennek várható hatásait, és harmadsorban azokat az új anyagokat is eh, megvizsgáltuk, amelyek eh, a több évvel ezelőtti hatásvizsgálat óta megjelentek. Több feladatot végeztünk a kutatásaink során. Komoly háttérmunkát folytattunk, amelynek során dokumentumokat és az irodalmat vizsgáltuk meg, interjúkat készítettünk az Európai Bizottsággal és más európai szervezetekkel, így például az EFSA-val is, illetve találkoztunk tagállami hatóságokkal is, az ágazat képviselőivel, a KKV-k képviselőivel, fogyasztóvédelmi szervezetekkel és egyéb érdekelt felekkel. Milyen kulcskérdéseket kellett áttekintenünk. Itt most nem kívánnék mély részletekbe bocsátkozni, hiszen a kollégáimnak majd megadom a szót, de alapvetően öt fő kérdést vizsgáltunk, a hatályt, a definíciókat, a központosított engedélyezési eljárások hatását, ezen kívül a tagállami hatóságok szerepét ebben a központosított rendszerben, és a szabályozókkal való együttműködést. Itt a jelentésünk természetesen megjelent, és a mostani megbeszélést követően véglegesítjük majd. Természetesen minden további kérdésre örömmel válaszolunk. Most eh, Tomasnak átadnám a szót, eh, aki a fő megállapításainkról fog röviden szólni. Köszönöm szépen, Jack. A következő ábrát kérném szépen. Először is eh, azt vizsgáltuk, hogy a javaslat hatája és definíciója milyen a 97-es májusi rendelet óta piacra került termékek jelentik az úgynevezett új élelmiszereket. Ez jó elképzelés, hiszen ezzel az új élelmiszereket veszük figyelembe, ugyanakkor viszont az ágazat képviselői eltérő véleményen voltak, ugyanis itt az új definícióból az következne, hogy több száz vagy ezer terméket is új élelmiszernek kellene minősíteni. Tehát ők úgy a jogszabályalkotók úgy tekintették, hogy a 97. május 15-e után piacra került minden termék új élelmiszer, de hogyha itt például a új gyümölcsfajtákról beszélünk, ezek nem biztos, hogy új élelmiszernek tekintendők. Ez komoly administratív terhet is jelent, tehát a bizottságnak mindenféleképpen tisztáznia kéne ezeket a definíciókat, ha másért nem a jogbiztonság érdekében a termelők számára. Ebből a definícióból természetesen adódhatnak joghézagok is. Nagyon fontos, hogy elkerüljük az ilyen kételyeket vagy ellentmondásos véleményeket, tehát ezért fokozni kéne a dialógus, a párbeszédet az EU, az ágazat képviselői, a fogyasztóvédelmi szervezetek képviselői között, hogy minél egyértelműbb definíciókat lehessen alkalmazni. Kérem a következő ábrát. A központosított eljárással, engedezési eljárással kapcsolatosan már hallottunk néhány dolgot. Itt többek között azt hallottuk, hogy az új rendszerben az EFSA fogja végezni az értékelést, tehát ezzel gyakorlatilag a tagállami szint kiiktatódik, ami az idő takarékosság szempontjából mindenféleképpen font fontos a folyamat racionálisabb, észszerűbb lesz. A komitológiai eljárás azonban még mindig túl lassú, elképzelhető, hogy állandó bizottságok szintjén ragad meg egy-egy kérelem, tehát itt nagyon komolyan kell venni azt, hogy egy kiszámítható eljárás kerüljön bevezetésre szigorú határidők mellett. Ezen kívül hallottunk az egyszerűsített notifikációs eljárásról is hagyományos termékek esetében. Ha a harmadik országból biztonságosnak tekinthető termékről van szó, amit már hosszabb ideje fogyasztanak, akkor ez az egyszerűsített eljárás mindenféleképpen indokolt. Harmadik országok érdekelt feleivel konzultálva azonban azt hallottuk, hogy ennek az eljárásnak nem biztos, hogy olyan üdvözítő a hatása, hiszen ez csak az elsődleges feldolgozású termékekre vonatkozna. Ami az adat igényeket illeti a notifikációs eljárás során, meglehetősen nehéz igazolni minden esetben a biztos vagy biztonságos fogyasztást, tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy az adatkövetelményeket, ami alapján a biztonságos fogyasztás igazolható, nagyon körültekintően határozzuk meg. Ugyanakkor viszont azt is el kell kerülni, hogy az ilyen notifikációs eljárás túlságosan hosszadalmas legyen. A következő ábrát kérném szépen. Megvizsgáltuk a költségeket, igazából nem tudtunk megalapításokat tenni, hiszen ez attól függ, hogy az EFSA milyen útmutatót fog majd elkészíteni a kérelmezők számára. Úgy hallottuk, hogy ez októberre várható. Itt különösen a KKV-kra kell odafigyelni, ugyanis elképzelhető, hogy az ő esetükben, eh, ha már eh, egy másik eh, vállalat átment az engedélyeztetési eljáráson, ettől az eljárásról eltekinthetünk. Az adatvédelmet is figyelembe kell venni, ez nem minden esetben biztosítható, ha például egy nagy vállalat egy tudományos szervezettel működött együtt, akkor elképzelhető, hogy az adatok valamilyen tudományos értekezésben nyilvánosságra kerülnek. Tehát ezzel nem feltétlenül érvényesülnek az adatvédelmi követelmények vagy célok. A következő ábrát kérném. Köszönöm, Steven. Rátérve a nemzeti hatóságok és ügynökségek szerepére a központosított rendszerben. A javasolt rendelet szerint a tagállamok szerepe csak az állandó bizottságokban történő szavazásra korlátozódna, hiszen az EFSA végezné el az értékelést. Az érdekelt feleket megkérdezve, ideértve a tagállami hatóságokat és az EFSA-t is, azt tapasztaltuk, hogy a nemzeti hatóságok saját tapasztalatuk és szakértelmük révén szeretnék az EFSA-t segíteni, különös tekintettel az állandó bizottságban történő szavazásra, Természetesen most nehéz előre megmondani, hogy az egyes tagállamok milyen mértékben élnek majd kifogásokkal harmadik országból érkező új termékek, élelmiszerek kapcsán. Ez nagyrészt attól függ, hogy a kérelmezők milyen adatokkal szolgálnak, az adott termék múltbeli biztonságos fogyasztására vonatkozóan. A kutatások és a biztonsági eljárások kidolgozásában a tagállamok is részt vehetnek. Az EFSA értékelésének tudományos hitelessége is nagyon fontos. Ami pedig azzal, az azzal kapcsolatos kockázatot illeti, hogy túlságosan gyakran kifogásolnák a tagállamok az engedélyezést, erre vonatkozóan nagyon szigorú eljárásokat, illetve követelményeket kell az adat szolgáltatása vonatkozóan alkalmazni. Ha megnézzük az utolsó legfontosabb kérdést, amit vizsgáltunk, nevezetesen, hogy milyen kapcsolat van a javasolt rendelet és más élelmiszer rendeletek között az EU-ban. Az ágazat képviselői több kérdést vetettek fel, illetve az EFSA is, azon új élelmiszerekkel kapcsolatosan, amelyekhez konkrét táplálkozási vagy tápérték nyilatkozat is kapcsolódik. Itt a 1924-2006-os rendeletet kell majd figyelembe venni és alkalmazni, ami a tápértékre vonatkozó kielentéseket illeti, és ez egy komoly kihívást jelent a vállalatok számára, hogy külön adathalmazt kell majd benyújtaniuk az új élelmiszerek kapcsán, az egészségügyi, illetve tápérték kijelentésekre vonatkozóan ugyanis ezeket a kijelentéseket általában klinikai vizsgálatoknak kell megelőznie, és ezek időigényesek. Külön értékeléseket kell végezni, tehát és az adatvédelmi időpontok sem feltétlenül esnek egybe. Ez esetenként problémát jelenthet a vállalatok számára a tekintetben, hogy egy-egy új élelmiszert élelmiszer piacra vitelét kérvényezzék. Új élelmiszerek tartalmazhatnak új összetevőket, vagy elemeket, amelyeket mindenféleképpen be kell vizsgálni, és a biztonsági vizsgálatokat el kell végezni. Itt komoly érvek szólnak amellett, hogy a kétféle eljárást valamilyen módon célszerű lenne ötvözni, hogy elkerülhetők legyenek a párhuzamosságok vagy az átfedések. Még egy kérdés vetődött fel elsősorban a fogyasztóvédelmi szervezetek részéről, nevezetesen, hogy egyelőre EU szinten nincsen harmonizáció a, a botanikai ö, anyagok és összetevők ö, kapcsán egyes tagállamokban vannak ilyen szabályok, másút nincsenek, és ez mindenféleképpen problematikus lehet egy központosított rendszerben, ugyanis a döntések megakadhatnak, amennyiben az új élelmiszerek botanikus összetevőket tartalmaznak. Az ajánlásaink lényegében a következők. Ha lehetséges, akkor a biztonsági és egészségügyi eh, állítások eh, értékelését lehetőleg eh, együttesen kellene elvégezni, lehetőleg ugyanabból azzal az időponttal kezdődően és ugyanarra a határidőre kellene ezeket elvégezni. És itt nagyon fontos, hogy a két eljárás valamint az adatvédelmi követelmények következetesek legyenek. Ami pedig a tápértékre vonatkozó adatokat illeti, itt további útmutatókra lesz szükség az esetleges átfedések kiszűrésére. Végezetül pedig, ami a harmonizáció hiányát illeti, bizonyos botanikai anyagok és összetevők kapcsán Fontos biztosítani, hogy ezek ne akadályozzák a központosított engedélyeztetési eljárást. És akkor most átadnám kollégámnak a szót lezárásra. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy nagyon jól áttekintettük eh, a az általunk végzett vizsgálatot a rendelkezésünkre álló időben, de természetesen eh, amennyiben további részletek érdekli önöket, eh, készséggel állunk rendelkezésre. Köszönöm, köszönetet mondunk ezért a kiegészítő hatás értékelésért az EFSA eh, képviselőjének is köszönetet mondunk a bemutatóért. Jack Nicholsonnak adok szót először is, aki a parlament jelentéstevője az új élelmiszerekkel kapcsolatosan. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést kérek, hogy uh, nem voltam itt a vita elején. Uh, mezőgazdasági koordinátorként nagyon sok dolog történik egyszer ezen a héten, de megragadnám a lehetőséget, hogy megköszönjem mindenkinek a nagyon érdekes előadásokat nagyon fontos aggodalmakra hívták fel a figyelmet, ezért várom, hogy az árnyék előadók és a e kollégák rávilágítsanak. Mielőtt megnyitjuk a vitát, szeretnék néhány dologra rávilágítani. Rövid leszek ám. Három ajánlásról van szó a hatástanulmányt illetően. Ezek olyan területek, amelyek szerintem jelentős módosítókra szorulnak az Európai Parlament jelentésében. Az egyik a az a javaslat, hogy a nem, lehet, nem lehetett tisztázni az új élelmiszer hatáskörét és annak meghatározását. Beszéltem élelmiszer, élelmiszerre foglalkozó érdekelt felekkel, és senki nem jelentette ki, hogy a új élelmiszer meghatározása számára, számára kielégítő. Ez jelentős nyugtalanságot okozott az iparban is, és én elfogadom, hogy rugalmasságra van szükség azért, hogy elkerüljük a joghézagokat a rendeletben, az innovatív termékeket illetően mégis nagyon nehéz elfogadni a bizottság jelenlegi javaslatát, amely nem kategorizálja az élelmiszereket. Ez egy fontos vita lehet, amelyet lefolytatunk már ebben a szakbizottságban is, és a, egy workshopot is szenteltünk neki, ahol azt javasolták, hogy újabb kategóriákat vezessenek be, amelyel remélhetően lefedi majd a hiányos területeket. Ami az adatvédelmet illeti, az ipari innováció legfontosabb célkitűzése ennek a javaslatnak, és nagyon örülök a, annak, hogy a bizottság ezt felismerte a, e, az adatvédelmek tekintetében, kiemelte, hogy az öt éves periódusban amelyet a bizottság javaslat, javasolt, foglalkozni kell az ipari aggodalmakkal, a koordinációval, adatvédelemmel, a táplálkozási e, egészségügyi e, kérdésekkel, a jelentkezésekkel, a kéremekkel, amelyek nem minősülnek majd új élelmiszernek, az adatvédelem e, értelmetlen lesz akkor, hogyha nem koordinálják ezeket a kérelmeket. A hivatkozás joga a bizalmasságra, valamint a adat tulajdonosság kérdésében ezt az ipari résztvevők együttműködése támaszhatja alá, valamint az egyetemi résztvevők. Nagyon fontos, hogy fenntartsuk a kapcsolatot, és az nem, ne szorítkozzon feles, feles, feleslegesen csak az új élelmiszerekről szóló rendeletre. Ami a határidőteket illeti, a hatástanulmány egyik szempontjára szeretnék rávilágítani, amely felismeri, hogy a jelentkezési, kérelmezési folyamatnak vannak határidejei. Nem kétlem, hogy gyorsabb engedélyezési eljárást hoz majd ez létre meg kell néznünk a javaslatot, és meg kell állítani, állapítani azokat a területeket, ahol a határidők út, útjában állhatnak a felgyorsított folyamatnak, és fel kell gyorsítanunk ezt a folyamatot azért, hogy a bizottság véleményezése 9 hónapról szorítkozhasson, Ennyit akartam most elmondani, elnök úr, és visszadnám a szót, és érdeklődéssel hallgatom majd az árnyék előadókat és a kollégákat a szakbizottságban. Köszönöm szépen. James. Köszönöm. James, kezdjük az ennyi jelentéstevők felszólalásaival. Pilár Ajúzó kollégának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a bizottságnak, a jelentéstevőnek és az EFSA-nak is szeretnék köszönetet mondani. Nos, itt a, a harmadik ciklus óta foglalkozunk ezzel a témával. Tapasztalatot is gyűjtöttünk ugyanazok az jelentéstevők, mint az elmúlt ciklus során, ezért gyorsabb lesz a folyamat. Teljes mértékben egyetértek azzal, ami már elhangzott, amit Nikolson jelentéstevő úr mondott. A legfontosabb a definíciók, létrehozása. Ez az értékelők szempontjából is nagyon fontos, hiszen ha ez nem így történik, akkor jogi bizonytalanság alakulhat ki. Éppen ezért a definícióknak nagyon világosnak kell lenniük, úgy szintén az eljárásnak is világosnak kell lennie, és megfelelő technológiát kell alkalmazni. A harmadik országokból származó élelmiszerekről mondanék valamit. A tervezet észszerű, Azonban az előfeltételek a harmadik országokban nem mindig ugyanazok, mint nálunk, úgy szintén az eljárások sem ugyanazok. Például az, hogy hogyan készítik ezeket az élelmiszereket, vagy hogyan fogyasztják, ezt is figyelembe kell venni. Aztán itt van az adatvédelem témája. Itt is csak egyetérthetek a felszólókkal, hogyha az akadémiai szervezetekről van szó, amelyek részt vesznek a kutatási tevékenységekben egyetértek azzal, hogy az élelmiszeriparnak szigorú megállapodása van szüksége, hogy ezen információk csak azon körben maradjanak, amely a vizsgálatokat végzi. Azt hiszem ez egy nagyon jó tervezet, nagyon jó javaslat, amely a kis- és középvállalatok támogatására is számíthat. Aztán itt van az EFSA témája, amelynek több munkája lesz nyilvánvalóan, erről is beszélnünk kell, a költségvetésről is beszélnünk kell, ezt a problémát valahogyan meg kell oldani amikor az EFSA képviselő azt mondja, hogy ez a szolgálat ingyenes lesz, nos nem kérnek illetéket vagy díjat ezért, de a munka mindenképpen több lesz az EFSA-nak, és hogyha a költségvetést megvágják, akkor ez semmiképpen sem illeszthető össze ez a két tényező, és valamilyen megoldást elő kell irányoznunk az iránymutatásoknak világosnak kell lenniük, az EFSA esetében is, mindenek előtt, amikor az egészségügyel kapcsolatos, az egészséggel kapcsolatos adatokról van szó. Ha nem ez a helyzet, akkor az, az ipar számára nagyon nagy problémákat eredményezhet. Aztán itt vannak az NGO, a GMO-kkal kapcsolatos rendelkezések is, és itt különböző eljárások léteznek ahhoz, hogy egy újszerű élelmiszert engedélyezzenek, ahhoz egy megfelelő eljárásra van szükség, megfelelő normára, hogy a vizsgálatok egy időben lezajolhassanak, és az egyik terméknek kerüljön előnybe egy másikkal szemben. Aztán itt vannak a konkrét kérdések. Ezek az újszerű élelmiszerek, amelyeket engedélyeznek, amelyeket akár csak bejelentenek, azok egy egységes listára kerülnek majd felvételre, hogyha a kérelmező nem szerepel a listán, akkor nem kap egy megfelelő védelmet az élelmiszer nem tudom, van-e olyan lehetőség, hogy legyen egy átmeneti időszak az ilyen ö, fajta élelmiszerek vonatkozásában. Mi a bizottság véleménye ezzel kapcsolatosan? Hiszen van itt egy öt éves időtartam az adatvédelem tekintetében. Elnök, köszönöm. Auken képviselőasszony kap szót. Just a little word in general on the, uh, on... Egy kis szót, egy rövid szót a hatástanulmányról. Az ödeknek az volt az érzése, hogy fontosabb az üzlet, mint a fogyasztóvédelem. Ezt jobban meg kell vizsgálnunk a következő vita során, hogy a fogyasztókat állítsuk köz, középpontba. Ezt csak általánosabban mondom. Aztán, ami a bizottság javaslatát illeti, van néhány megjegyzésünk. A klónozott élelmiszerek tekintetében aggaszt minket az, hogy a, a klónozott élelmiszereket explicite kizárták a hatáskörből azért, hogy szabályozási is ne legyen, ezeket a rendelkezéseket hozzá kell igazítani az alapvető követelményekhez, hogy azok teljesüljenek az új klónozási eh, rendelet eh, tekintetében. A jelenlegi rendelkezés nem megfelelő, de az legalább eléri, hogy a klónozott élelmiszert nem kerelhet jóváhagyás nélkül, nem kerülhet a piacra. Hogyha klónozott élelmiszereket kirekesztjük a hatáskörből, akkor a klónozott élelmi, állatokból származó élelmiszerek úgy kerülhetnek a piacra, hogy azt senki nem veszi észre. A nanoanyagokról korábban vitatkoztunk, Eh, hogy miként lehet ezeket feltüntetni a címkéken, és milyen információt kell a fogyasztókhoz eljutatni. A definíciót most vizsgálják felül, és ezért aggodalmaink vannak, de ez egy külön kérdés. Ami a értéket illeti, a definíció szerint, a eh, definíció megmondja, mik a nanoanyagok, amelyek eh, 50%-nál magasabb mennyiségben tartoznak 100 nanométer mennyiségű anyagokat. Ebben az esetben azonban nem a címkézésről van szó, hanem a kockázatelemzésről. Az EFSA is elismeri, hogy bizonytalanságok vannak a javaslatokban, és 10%-os küszöböt javasol hogyha az 50%-os küszöböt alkalmazzák, akkor nem csak címkézésnél, de az új élelmezekről szóló rendeletben is fennáll a kockázat, hogy a definíció nem takarja le az egyes anyagokat, és ez nem fog kerül az új, nem kerül majd az új élelmiszerek hatásköre alá, és nem esik majd piac előtti jóváhagyása és kockázatelemzés tárgyává. Ami a új élelmiszerekről szóló rendeletet illeti sokkal konzervatívabb állás, foglalásra lenne szükség. Én a 10%-os küszöböt javaslom, amelyet az EFSA is javasolt. Harmadrésztről pedig a megvalósítási jogi aktusról lesz szó. Nem fogadhatjuk el a megvalósítási jogi aktusokat a új, élelmiszerek meghatározásában. Az Európai Parlament mindig is a delegált jogi aktusokhoz ragaszkodott akkor, amikor arról van szó, hogy mi kerül be a jogalkotás hatáskörébe. Hogyha frissítjük az uniós listát, akkor nem alkalmazhatjuk az megvalósítási jogi aktusokat. Miért nem lehet valamit jóváhagyni az Európai Parlament ellenőrzése nélkül, amikor adalékanyagokról van szó, enzimekről, ízesítőszerekről, aromákról. A a 2008-as bizottsági javaslat is javasolta az uniós lista frissítését európai parlamenti ellenőrzéssel, nem érthető tehát, hogy a bizottság miért javasol egy olyan eljárást, amelyben az Európai Parlamentnek nincs ellenőrzési joga. Köszönöm szépen, elnök úr! Grazie. Köszönöm. Mivel más nem kért szót, de mégiscsak elnézést. Tessék öni a szó. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, az EFSA-nak, illetve az értékelő központnak a prezentációkat, és osztom a azokat az agályokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a GMO-k és a klónozott termékek nem tartoznak a hatályba. Néhány fenntartást szeretnék felvetni a javaslattal kapcsolatosan, illetve a hatásvizsgálattal kapcsolatosan először is, amikor a hagyományos harmadik országból származó hagyományos termékekről beszélünk, amelyek esetében 25 éve a biztonságos fogyasztást igazolják. Szerintem itt ezt pontosan kéne definiálni, hogyan tudja a bizottság azt biztosítani, hogy az így benyújtott adatok valóban helytállóak-e? Nem szabad, hogy itt homályos vagy bizonytalan kritériumok érvényesüljenek, tehát én mindenféleképpen úgy érzem, hogy ezeket a kritériumokat szigorítani kéne, illetve a definíciókat a javaslatban. Ami pedig az engedélyeztetési eljárás illeti, a kérelmeket már nem a nemzeti hatóságokhoz nyújtanák be, hanem a bizottsághoz, amely aztán az engedélyeket a többi tagállam számára eljuttatja, és az EFSA végezné a kockázat elemzést. Nyilvánvalóan ennek az egyik célja az, hogy csökkenjen az átfutási idő, és eh, hogy eh, átláthatóbb, kiszámíthatóbb legyen a folyamat a kérelmezők számára. Itt eh, azonban vannak bizonyos fenntartásaim, hogy ezzel túlságosan csökkenne a tagállamok szerepe a biztonságosság vizsgálata tekintetében, és nem vagyok biztos benne, hogy a bizottság és az EFSA megfelelő kapacitásokkal fog rendelkezni, hogy az összes kérelmet időben feldolgozza. Köszönöm szépen. Grazie alla collega Boylan. Köszönöm Boylan kollégának. Most pedig Poc alelnöknek adnám meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Jmenován stínovým zpravodajem. A engem neveztek járnyék előadónak a szociálisták részéről, méghozzá tegnap. És lehetőségem volt a kiegészítő hatástanulmányt elolvasni az éjjel. Alkalmam nyílt elolvasni a dokumentumot is részében, és engem is megijesztett, ugyanúgy, ahogy tavaly is megijesztett, akkor, amikor megkaptam a PRM anyagot, Miféle javaslat ez itt? Hogyha definíciókat kell megváltoztatnunk azért, hogy egyértelmű legyen, hogy mi kerül a javaslat hatáskörébe, azért, hogy egyértelmű legyen és mindennek, értem, eh, mindennek értelme legyen, akkor mikért tudnánk állásfoglalni a javaslatot illetően akkor, amikor a mű, ö, a 97-es küszöbb érték azt jelentheti, hogy több százezer élelmiszer új élelmiszernek minősül majd. Miként lehet azzal a nagy bizonytalansággal bizonytalanságot legyőzni a, központosított eljárás hatását illetően egyfelől aggodalmaink vannak amiatt, hogy hatalmas adminisztratív terhet fog ez teremteni, másfelől pedig az aggaszt, hogy egyes anyagok amelyek kockázatosak vagy veszélyesek, nem kerülhetnek a jogszabály hatáskörébe. Most érettegek, és azt gondolom, hogy hiszek abban, hogy Nicholson úrral együtt a mi félelmünk majd hamarosan boldogságá változik, akkor, hogyha az Európai Bizottság szakértői elvégzik a munkájukat. Köszönöm. A tanács képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy ezt a pontot a napirendre helyezte, és köszönetet mondok a szakbizottságnak is, amely nagy érdeklődést tanúsított ezen téma iránt, mely az olasz elnökség számára is rendkívül kényes téma. Köszönetet szeretnék mondani a bizottság, illetve James Nicholson munkájáért is, amiért megpróbált előre vinni ezt a dossziét, és megpróbált egyensúlyt találni ezzel kapcsolatosan a tárgyalási tapasztalatok után, mely tárgyalásokra 2009-2010-ben került sor, és amelyek már akkoriban is lehetővé tették, hogy részleteiben megismerjük ezt az egész csomagot. Nagyon hasznosnak tartom ezt a vitát az olasz elnökségre váró feladatra tekintettel is. Remélhetőleg a megállapodás a lehető leghamarabb létrejön majd az egyes intézmények között ezen dosszié kapcsán. A tanács munkájának szempontjából tájékoztathatom önöket, hogy már a görög elnökség több ízben vitázott erről a témáról, és ezt követően az olasz elnökség feladata lesz, hogy azon kérdésekkel foglalkozzon, amelyek még elmélyültebb vitát igényelnek. Utalok itt különösen a listára, az új élelmiszerek listájára, és a nanoanyagok meghatározására, definíciójára. Részünkről mindent megteszünk azt, illetően, hogy ezt a dossziét a megfelelő elővigyázatossággal, óvatossággal kezeljük. És már most kijelenthetem, hogy mindenféleképpen figyelembe vesszük majd az összes észrevételt, véleményt, amely elhangzott itt a parlamenti képviselők részéről, akik az imént felszólaltak. Tehát kötelezettséget vállalunk ezen dossziét illetően, és együtt kívánunk működni a parlamenttel, amely számukra nagyon fontos hivatkozási pontot jelent. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm az olasz elnökségnek. Nem tudom, hogy a szakértők hozzá kívánnak-e valamit fűzni az elhangzottakhoz, vagy válaszolni óhajtanak-e kérdésekre. Kérdezem őket, hogy van-e, nincs, nincs válasz, akkor először a bizottságnak adok szót, aztán jelentéstevőknek, hogy lezárja a vitát. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is köszönöm a rendkívül hasznos és fontos vitát. Ami a definíciókat illeti, természetesen a bizottság nem akar olyan termékeket bevonni a hatályba, amelyek korábban sem minősültek új élelmiszernek. Itt az egyeztetés eredményeit igyekeztük figyelembe venni, és pontosítani ennek szellemében a definíciókat, ezáltal lehetővé téve a jogbiztonságot a fogyasztók és a vállalatok számára is. Tehát semmiféleképpen nem az a szándék, hogy visszamenőleges hatállyal olyan élelmiszereket ide soroljunk, amelyek nem minősülnek újszerűnek. Mi a kategóriákat akartuk pontosítani. Például a jelenlegi rendelet keretében a rovar fehérjék újszerűnek tekintendők, de maga a rovar nem új. A jelenlegi rendelet megfogalmazásában az szerepel, hogy az ebből és ebből származó összetevők. Tehát ha nem pontosítjuk a kategóriákat, akkor itt bizonyos bizonytalan vagy, vagy szürke zónák alakulhatnak ki. Tehát mindenféleképpen tisztázni akartuk a definíciókat, hogy azok pontosan érthetők legyenek a fogyasztók számára, akik biztonságos élelmiszereket akarnak fogyasztani, illetve az előállítók számára is. Természetesen lesz egy egységes lista. Ma számos élelmiszer eh, esetében szóba kerülnek a lényeges eh, helyettesítők. Vannak olyan előállítók, amelyek hasonló termékeket hoznak forgalomba, tehát nagyon fontos, hogy egységes legyen a lista, amint a rendelet megszületik és hatályba lép. Tehát ez is a tisztánlátást hivatott szolgálni, illetve hogy ne legyen egy ilyen bonyodalmas helyettesítési eljárás. Szeretnénk mindenkit biztosítani a szakbizottságban, hogy a klónozott élelmiszerek kikerülnek a rendeletből, ugyanis amikor a javaslat született, akkor a klónozott élelmiszerekkel egy másik rendelet foglalkozott. Ha ugyanakkor ezt a külön rendeletet nem egyidejűleg fogadják el, akkor eh, ebbe a rendeletbe kell felvenni a klónozott élelmiszereket. Nagyon fontos tehát, hogy ez a rendelet szabályozza a klónozott élelmiszereket, amennyiben ez a másik rendelet nem születik meg. A GMO-k már eleve ki, ki nem, nem szerepeltek ebben a rendeletben, hiszen ezekkel egy másik szabályzás foglalkozik. A nanoanyagok tekintetében mi azt tartottuk megfelelőnek, hogy mind a fogyasztók, mind pedig a vállalatok számára a jelenlegi definíciókat alkalmazzuk, még ha azok csak a címkézésre vonatkoznak is, ugyanis nagyon nehéz itt egy tudományosan megalapozott definíciót alkalmazni, tehát nagyon fontos, hogy ne legyen külön definíciója külön csak az élelmiszerekre vonatkozóan a nanoanyagoknak. Igyekeztünk a lehető legkövetkezetesebbek maradni a szakmailag definiált jogszabályjal, a lényeg az, hogy egyértelmű legyen a definíció mind a fogyasztók, mind pedig a vállalatok számára, ami pedig a tagállami tapasztalatokat, szakértelmet illeti. Ez változatlanul fontos lesz az EFSA más tekintetben is szorosan együttműködik a tagállamok tudományos szervezeteivel, ami pedig az egészségügyi kijelentéseket illeti. Az erre vonatkozó jogszabály azt szabályozza, hogy mennyiben állítható egy-egy élelmiszerről, hogy jó egészségügyi hatásai vannak és ez a jogszabály bármilyen élelmiszerre, mindenféle élelmiszerre vonatkozik, nem csak az új élelmiszerekre. Úgyhogy ez nem csak az új termékekkel kapcsolatos. És amikor új élelmiszerről beszélünk, fontos tudni, hogy ezek szabályozása az élelmiszer biztonságával függ össze, és nem azzal, hogy egy-egy egészségügyi kijelentés mennyiben helytálló. Nyilván ahhoz, hogy egy ilyen kijelentés egyáltalán rákerülhessen a címkére, ahhoz már eleve biztonságosnak kell lennie a terméknek. Úgyhogy talán ez az a terület is, amit majd egy kicsikét még pontosítanunk kell, de mindannyian egyetérthetünk azzal, hogy mi a rendelet célkitűzése. Még egyszer köszönöm ezt a nagyon hasznos vitát, és természetesen változatlanul együtt fogunk majd önökkel, illetve a tanácssal is működni. Reméljük, hogy sikerrel jár majd a munkánk ezzel az érdekes dosszéval kapcsolatosan. Köszönöm szépen, én is köszönöm a bizottságnak, és akkor Végezetül jelentéstevőnknek, Nikolson úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában. Nagyon hasznos délelőtt volt. Jelentős lépéseket tettünk előre. Biztosíthatom önöket, hogy ami engem illet, én az új élelmiszerekkel foglalkozom, nem pedig a klónozás kérdésevel. Mert ez egy külön kérdés, és nem szándékozok ebbe a területbe belefolyni, hiszen azt lezárták, és ez egy másik módon kell kezelni majd. A jelentésről majd frissített dátumokat fogok benyújtani, és október 7-én erről majd beszámolok. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. You and uh, then uh, with uh, two we close. Két-három perc múlva lezárjuk az ülést. ezért elmondom újra, hogy 14 óra 45-kor találkozunk újra családi fotók készítésére. Köszönöm a figyelmet, délután találkozunk.